Dear colleagues, I wonder if you could please take your seats. We we... Kedves kollégák, kérem, foglaljanak helyet, mert elkezdenénk az ülést. Please uh, be seated. Thank you. Kérem, foglaljanak helyet. Tisztelt képviselők, tisztelt kollégák! Mindenkit szeretettel üdvözlök a mai ülésen, különös tekintettel a tagállami parlamentekből érkező kollégákat. Örülök annak, hogy itt vennek az európai parlamenti kollégák is. Kicsit meghosszabbítjuk a hetet, a munkahetet ezzel a csütörtök és pénteki üléssel. Örülök, hogy ilyen nagy az érdeklődés a konferencia iránt, és megköszönöm az előadóknak és az itt létez. Ez egy rendkívül fontos konferencia. Az európai parlament képviselői munkájának következménye ez. Az elmúlt parlamenti ciklusban egy vizsgálatot végeztünk ebben a témában, de aktuális is a kérdés, hiszen az egyes képviselők a tagállami parlamentekből is részt vettek hasonló témák megtárgyalásában. Nagy öröm tehát, hogy önöket itt üdvözölhetem ezen a mai ülésen, melynek a címe a hírszerző szolgálatok demokratikus felügyelete az Európai Unióban. Az Európai Parlament Libe szakbizottsága más bizottságokkal együtt rendezi meg ezt a mai ülést a belga képviselőház I és f bizottságával, a német Bundestag parlamenti felügyeti paneljével, illetve az olasz parlament parlamentjének biztonsági bizottságával. mint három parlament komoly munkát végzett ezzel kapcsolatban, nem volt egyszerű ezt megszervezni, és örülök annak, hogy három parlament is képviselteti magát. 38 képviselő van itt, 17 parlamenti kamarából, az EU-ból, illetve Norvégiából. Itt van körünkben Siegfried Brake úr is, a belga képviselőház elnöke, 14 szakbizottsági elnök és 5 szakbizottsági alelnök tehát sok vezető politikus van itt, parlamenti politikus kis helyen. Különböző szakértők is eljöttek ide, a tagállamokból, illetve a szakbizottságból is. Rendkívül fontos ez a téma a társadalmunk, illetve a polgáraink számára. A hírszerző szolgálatok célja az, hogy megvédjék a demokratikus társadalmat a biztonsági veszélyektől. De nagyon fontos a demokratikus társadalomban az, hogy ezt a folyamatot megfelelően felügyeljük. Nem felejtsük el azonban, hogy ezen tevékenység különleges természetű. 2014. március 12-én a Európai Parlament egy állásfoglalást adott ki az Egyesült Államok beli felügyeleti programokról, hogy ennek milyen hatása van a tagállamokra, a tagállamok polgárainak alapjogaira, illetve az, a transatlanti együttműködésre. Azt kérte ebben az Európai Parlament, hogy egy konferenciát rendezzünk meg a hírszerző szolgálatok demokratikus felügyeletéről az Európai Parlamentben. Nagyon örülök annak, hogy három parlament is segített abban, hogy létrejöhessen ez a mai konferencia nagyon fontos eleme vagy új lépése ez az együttműködésnek. Köszönetet szeretnék tehát mondani a belga képviselőház két szakbizottságának, a P és az I bizottságnak, a német Bundestag parlamenti felügyeleti panelének, illetve az olasz parlament biztonsági bizottságának. Rómában, Brüsszelben és Berlinben számos konferenciát tartottak már ebben a témában, és azt hiszem, hogy ez még folytatódik ezetre a jövőben is. Most pedig Szolvita Aboltina asszony következik, a lett parlament nemzetbiztonsági bizottságának elnöke. A lett elnökség alatt kerül sor erre a konferenciára, ezért nagyon örülök annak, hogy a lett parlament is képviselteti magát. Parancsoljon Boltin asszony. Tisztelt Moraes úr, tisztelt vendégek, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Egy nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek ezen konferencia megnyitóján, egy olyan konferencián, amely számunkra a nemzet, tagállamok nemzetbiztonsága szempontjából fontos kérdésekkel foglalkozik. Tudják, hogy Lettország tölti be most első alkalommal az Európai Unió soros elnökségét, és már régen meghatároztuk a prioritásokat, az elnökség átvétele előtt. Ezek közé tartozott a védelmi politikák eh, demokratikus felügyelete, valamint az internetes eh, biztonság, ami pedig a terrorizmus eh, elleni küzdelem aspektusait illeti. Többek között az idegen harcosok ellen a radikalizáció, valamint a terroristák toborzása ellen kívánunk hatékonyan fellépni. Ma számos fenyegetéssel nézünk szembe államok által finanszírozott terrorizmus és a radikalizált terrorizmus és komoly fenyegetés jelent a közrendre és a nemzetbiztonságra nézve. A biztonság megváltozott Európában az elmúlt években, manapság a keleti és déli részeken is komoly kihívásokkal nézünk szemben. Oroszország illegálisan bekeverezte a Krím félszigetet, ez is lényegesen aláássa Kelet-Európában a nemzetbiztonságot. Ezzel egyidejűleg pedig több ezer menedékkérő tragédiája az e- Európa déli részén jelzi, hogy ez egy olyan globális probléma, amely egyre súlyosabb, míg a közelkeleti problémák is folytatódnak. A szervezett bűnözés és az interneten megjelenő fenyegetések, valamint a titkos fegyverek, amelyek egyre inkább a terrorista szervezetek kezében eh, állnak, szintén szükségessé teszik, hogy a hírszerző szolgálatok továbbra is hatékony titkos kapacitásokkal rendelkezzenek, hogy beazonosítsák, nyomon kövessék és felléphessenek a fenyegetésekkel szemben, még mielőtt azok károkat okoznának. A közelmúltbeli terrorista cselekmények Párizsban, Lettországtól távol következtek be, de ennek ellenére el kell ismerjük, hogy a biztonság érzetünket ez lényegesen alásta. Jelenleg a mm, hírszerző szolgálataink azok, amelyek segítséget eh, tudnak eh, nyújtani a biztonság fokozásában, és ebben nagy szerepe van a nemzetközi együttműködésnek is. Ebből is egyértelműen láthatjuk azt, hogy bármilyen messze is vagyunk egymástól, mindannyiunkat ugyanazon globális fenyegetések sújtanak, ezért közös erőfeszítésekkel ezek ellen fellépnünk. A hírszerző szervezetek hatékonyak és titkosak kell, hogy legyenek. Az államok alkotmányos kötelessége biztosítani az egyének magánélethez való jogát, ugyanakkor a nemzetek biztonságát is. A kettő között szoros az összefüggés, és komoly a dilemma is, ugyanis mind a kettőt védelemben kell részesíteni, a nemzetbiztonságot és az egyének jogait is. Ezt csak hatékony felügyeleti mechanizmusok által lehet szavatolni a parlamenti képviselők feladata ez. A mechanizmusokat eh, nyilvánosan is meg kell érteni, ezekben bíznunk kell, de ezeket nem lehet teljesen átláthatóan kialakítani. Kollégáim a közelmúltban azon viccelődtek, hogy eh, manapság az emberek eh, már sokkal nyitottabbak abban a tekintetben, hogy kiadják személyes adataikat, de amikor a hatóságok ugyanilyen adatokat próbálnak nyilvánosságra tenni a saját védelmük érdekében, akkor ezt rögtön a magánélethez való jog megsértésének tekintik. Az egész társadalom számára érthetővé kell tenni azt, hogy melyek a szabályok, az általános szabályok. Az emberek éppen ezért érdemesnek tarthatják ezek követését. Meggyőződésem, hogy a független felügyelet és ellenőrzés nagyon fontos abból a szempontból, hogy fenntartsuk a hírszerző szolgálatok munkája iránti bizalmat. Ez a munka titkos kell, hogy legyen, hiszen a kapacitások, valamint um, a hírszerző szolgálatoknál dolgozók élete is védelemre kell részesüljön. Egyértelmű, hogy a nemzetbiztonság a tagállamok hatáskörébe tartozik, ugyanakkor azt is el kell ismernünk, hogy a hatékony terrorizmus ellenes fellépés a globális fenyegetésekkel szemben, illetve a 21. századi terrorizmus globális jellege elleni fellépés szükségesé teszi azt, hogy a partnereinkkel erősítsük az együttműködést, és pozitívan reagáljunk a parlamenti vitákban is, amelyek eh, tárgya az, hogy milyen hatáskörre ruházzuk fel a hírszerző szolgálatokat annak érdekében, hogy eh, kellő védelmet nyújtsanak eh, a tagállamokban. A biztonságos és a biztonságos Európa kérdése az Európai Unió megalapításától kezdve fontos volt, és ez évtizedeken keresztül egységbe kovácsolta a tagállamokat. Meggyőződésem, hogy ez ma nem változott. A béke, a stabilitás és a jólét egy olyan keret, amelynek, amelyen belül jobb megoldásokat fogunk találni azon kihívásokra, amelyekkel ma szembeállunk, és amelyek a jövőben is jelen lesznek. Európa erős kell, hogy legyen, és a stabilitásunk nagymértékben függ attól, hogy mennyiben tudunk együttműködni minden szinten. Képesek kell, hogy legyünk arra, hogy a közös értékeket állítsuk a figyelem előterébe. Meggyőződésem, hogy a mai napon nagyon sok érdekes és hasznos elképzelést fogunk hallani arról, hogy hogyan tudjuk szorosabbá tenni az együttműködést, és ezáltal javítani a nemzetközi együttműködést. Remélem, hogy nagyon gyümölcsöző lesz ez a vita, ez a konferencia, és köszönöm a figyelmüket. Thank you very much, Ms. Köszönöm szépen, hogy ezeket a fontos témákat felvetette, amelyekre még részleteiben ki fogunk térni. Köszönjük Áboltina asszonynak. Most Rátérünk az első részre, amely a hírszerzési szolgálatok felügyeletének korlátairól beszél, egy gyorsan változó világban. Siegfried Belake úr van itt velünk, a képviselőház elnöke, a P és az I állandó bizottságot ellenőrző bizottság elnöke. Mielőtt megadom a szót neki, hadd mondjam el röviden, hogy hogyan képzeltük el az ülést szervezésileg. A képviselők, akik szeretnének hozzászólni a vitában, kérem, hogy minél hamarabb jelezzék ezt. A minden workshop vagy rész elején. Ez egy kicsit lehet, hogy bonyolult lesz a képviselőknek. Vannak hozzászólási kártyák, különböző színű hozzászólási kártyák. Minden workshopra különböző színű kártyák vannak az első nyitó ülésre egy rózsaszín, aztán kék az első workshopra, és világos zöld a második workshopra. Ugye e- az európai parlamenti képviselők hozzászoktak, hogy csak fölteszik a kezüket, hogyha szeretnének hozzászólni. Minden esetre most kérem, hogy a rózsaszín kártyát tartsák a levegőbe, hogyha az első részben szeretnének hozzászólni. Nem én találtam ki ezeket a szabályokat, de Brake úr és én is nyilván rugalmasan kezeljük ezeket a szabályokat, ha valaki csak jelentkezik, ezt is figyelembe fogjuk e, venni. Mindenképpen jó lenne, hogyha röviden bemutatkozna mindenki, aki szeretne hozzászólni, hogy melyik országból, melyik parlamentből érkezett. Nos, eh, a szakértői hozzászólások után két nemzeti parlamenti képviselő, vagy szakértői testület képviselője és egy európai parlamenti képviselő szólhat hozzá. Természetesen itt is majd a mérlegedési jogkörünkkel élünk, hogy attól függően, hogy kik jelentkeznek. Úgyhogy kérem, ahhoz, hogy sikerüljön egy élénk vitát ösztönözni, kérem mindenki bátran jelentkezzen. Végül pedig lesz egy kis fogadás ma este, a délutáni ülés után, itt az ülésterem előtt, erre is szerettem volna felhívni a figyelmüket. Nos, akkor most megadnám a szót a Brake elnök úrnak, ő fogja az ülést következő részét elnökölni, tessék öné a szó. Köszönöm szépen, Morales úr, kedves vendégek, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Nagyon örülünk, hogy itt Brüsszelben üdvözhetjük Önöket az Európai Unió szívében, E, ebben a, ezen a nagyon fontos konferencián. Nagyon fontos ez a téma, mert az a téma, amiről ma és holnap beszélünk, csak egyre jelentősebb lesz az elkövetkezendő időszakban. Mind a közeljövőben, minden távolabbi jövőben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a Libe Szakbizottság 2000, e, e, elkészítette jelentésében, és a 2011. március 12-i állásfoglalásában az Európai Parlament világosá tette, hogy a hírszolgálatok demokratikus ellenőrzésének mi az akadályai, hiányosságai. Először is úgy tűnik, hogy a nemzeti ellenőrzési mechanizmusok és szervek nem alkalmazkodtak, vagy nem eléggé alkalmazkodtak a gyors politikai és technológiai fejlődéshez. Másodszor ez az ellenőrzés még mindig csak nemzeti szinten valósul meg, annak ellenére, hogy a nemzeti hírszolgálatok egyre gyakrabban és egyre nagyobb mértékben cserélnek információt az Európai Uniós tagállamok egymás között és az EU tagállamok harmadik országokkal. Végül pedig egyre nagyobb a hézag, a nemzetközi együttműködés szintje és a másik oldalon a nemzeti szinten megvalósuló ellenőrzési kapacitások korlátai között. És ez egy, a demokratikus ellenőrzés hiányosságaira hívja fel a figyelmet, tehát nem rózsás a kép. A különböző nemzeti ellenőrzési szervek, és én, mint az I állandó bizottságért felelős bizottság elnöke, elmondhatom, hogy a mi, tehát a belga szakbizottság a Snowden kiszivárogtatások után biztoságos módon értékelte a helyzetet, mindazonáltal a megerősített nemzetközi együttműködés a hírszerzési szolgálatok között, hírszerző szolgálatok között le, szükségessé teszi a demokratikus ellenőrzés nemzetközi válását is. Nagyon fontos öt szempontot határozott meg Hans Born és Loch Jonsson a, a hatékony együttműködésben. Az ellenőrző szerv független kell, hogy legyen az exekutív ágtól és a hírszerző szolgálatoktól. Aztán magának kell megválasztani azt, hogy milyen ellenőrzési vizsgálatot végez. Harmadszor az ellenőrzési szervnek, ellenőrző szervnek hozzá kell férnie minden titkos dokumentumhoz és információhoz, aztán a tit, titkait meg kell, hogy tudja, tart, meg kell, hogy tudja tartani, és megfelelő számú munkatársi állományjal és jogi illetékességekkel rendelkezni. Azonban attól félek, hogy ez az öt feltétel nem teljesül teljes mértékben, a nemzetközi kontextus még mindig hiányzik. Az Európai Parlament eh, az ajánlásaiban teljesen világosan fogalmaz. Azt mondja, az Európai Bizottság eh, azt kéri, hogy az Európai Unióban erősödjön az ellenőrzési együttműködés, különös tekintettel eh, ennek a határon átnyúló dimenziójára, és az európai tagállamokat arra kéri, hogy az ellenőrző szervek közötti együttműködést erősítse. Sok víz lefolyt már a Dunán, amióta ezek az ajánlások megszülettek, de um, sajnos um, gyakorlati döntések még nem születtek. Az, e, születtek. az Európai Parlament ellenő, uh, kezdeményezése ennek a konferenciának a megszervezésére mindenképpen dicséretes. Most itt az ideje a nemzeti ellenőrző szerveknek, hogy elfogadják a feléjük kinyújtott kezet. Kedves kollégák, mindenkinek uh, jó munkát és gyümölcsöző vitát kívánok. Köszönöm szépen! Uh, ladies and gentlemen, it is now... Hölgyeim és uraim, most pedig nagy örömmel Ilka Szalminak adom meg a szót. Szalmi úr, sajnos el kell, hogy menjen 10 órakor, úgyhogy meg is adom neki a szót. Parancsoljon, Szalmi úr. Elnök úr, Tisztelt képviselők, tisztelt tagállami parlament és európai parlamenti képviselők, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek és önökhöz szólhatok a mai napon. Nagyon fontos az EU számára az, hogy el tudjuk mondani azt, hogy mit csinálunk, milyen munkát végzünk. Néha az a benyomásom, hogy félreértések alakultak ki, a félreértések alakultak ki Brüsszelben a mi munkánkról. Három részre szeretném osztani a prezentációt. Először szeretném elmondani, hogy mit teszünk, mi a szervezeti felépítésünk, milyen termékeink vannak. Ezután a második részben arról szeretnék beszélni, hogy mi a különbség a mi fellépésünk, tevékenységünk, illetve a tagállami hírszerzési és biztonsági szolgálatok működése fellépése között azért hadd mondjam el, hogy korábban a Finnországi Nemzetbiztonsági Szolgálatnak én voltam a vezetője, úgyhogy ismerem a dolgoknak azt az oldalát is, valami némi benyomásom arról, hogy a Nemzeti Biztonsági Szolgálatok mit tesznek. Aztán arról szeretnék beszélni, hogy hogyan működünk együtt az Európai Parlamenttel, mi a munkánk jogi alapja, illetve, hogy az Európai Parlament vagy a bizottság mire jutott az elmúlt időszakban ezzel kapcsolatban. Röviden fogok fogalmazni, mert messziről jönnek hozzám látogatók, 10-30-kor már az irodámban kell lennem. Remélem, hogy kérdéseket tudnak majd föltenni, ezért röviden fogok hozzászólni. 20 éves tapasztalatom van a hírszerzésben, úgyhogy nem lesz nehéz szerintem ezt megtenni. Nézzük először is, hogy eh, mivel foglalkozunk. A külügyi szolgálat, az Európai Unió eh, külügyi szolgálatának része vagyunk. 80 ember dolgozik a mi igazgatóságunkban, majdnem az összes tagállam képviselteti magát. Van még egy-két olyan hírszerzési vagy eh, nemzetbiztonsági szolgálat, amely nem küldött hozzánk képviselőt, de alapvetően az összes tagállam képviselteti magát tehát külügyi oldalról is, ott van a hírszerzés is, és másik oldalról is, tehát a biztonsági szolgálatot is képviseltetik magukat. És van valamit még az elején kiemelnék. Nekünk nincsen operatív lehetőségünk, tehát mi nem vagyunk aktívak a hírszerzésben, nem, nincsenek kényszerítő intézkedéseink, és nem gyűjtünk személyes adatokat. Ez az alapvető különbség a mi tevékenységünk és a tagállami ügynökségek vagy szervek tevékenysége között, és ez rendkívül fontos hírszerzési, illetve demokratikus felügyeleti szempontból. Tavaly körülbelül 500 hírszerzési jelentést készítettünk, ezek stratégiai jelentések, operatív vagy taktikai hírszerzéssel nem foglalkozunk. Ezek általában közép vagy hosszú távú elemzések, eseményekről, országokról, régiókról, amelyek hatással lehetnek az EU biztonságára vagy az EU érdekeire. Alapvetően az EU-n kívüli dolgokkal foglalkozunk, az EU-n belül csak a terrorizmus ellenes fellépéssel foglalkozunk, illetve a kiberbűnözéssel. Két osztályunk van van egy elemző osztály, 45 tagállamból küldött szakértő dolgozik itt. Emellett vannak még EU-s alkalmazottaink is, és vannak olyan személyek is, mint jó magam, akiknek hírszerzési tapasztalata van. Mi pedig időszakosan vagyunk csak EU-s alkalmazottak. Az ellenző osztálynak van hét alosztálya, négy regionális és három tematikus osztály, alosztály. Kik a fogyasztóik vagy klienseink? Hát leginkább Mogherini asszony, a főképviselő asszony, de jelentéseinket, elemzéseinket, tanulmányainkat egyéb EU-s vezetőknek is elküldjük, például a tanács vagy a bizottság elnökének a bizottság vezető alkalmazottainak, vagy a parlamentben is. A tanácsi munkacsoportokban is részt, is ö, részt veszünk, de nekik is dolgozunk, több mint 200 tanulmányt vagy elemzést készítettünk nekik tavaly, és ahogy említettem, 500 írásos rövid elemzést vagy tanulmányt hoztuk létre tavaly. Nézzük a forrásainkat nem foglalkozunk adatgyűjtéssel, tehát a tagállamoktól kapott, a tagállami szervektől kapott adatokra kell, hogy támaszkodjunk. Itt van egyfajta monopóliumunk, a polgári hírszerzés rajtunk megy keresztül az EU-ban. Rendkívül sok adatot, vagy forrásinformációt kaptunk tavaly. Már négy éve foglalkozom ezzel, és azt mondhatom, hogy a négy év alatt a minőség is és a mennyiség is növekedett. Egyértelmű, hogy a tagállamok elkötelezettek, hogy nemzetbiztonsági vagy biztonsági, illetve hírszerzési szerveik a lehető legfrissebb, legmodernebb, legjobb információval lássanak el minket, és ez számunkra nagyon fontos, ebből dolgozunk, és úgy érzem, hogy a főképviselő asszony, illetve a bizottság és a tanács elnöke is így érzik ezt. Természetesen felhasználjuk a nyilvános adatokat is, információkat is. Van egy olyan osztályunk is, amely a nyílt forrású hírszerzéssel foglalkozik. Nincs semmiféle olyan jogunk, hogy titkos tevékenységet folytassunk, tehát csak olyan információra támaszkodhatunk, amely nyilvánosan elérhető, de nagyon hasznos munkát végez ez az osztály is. A különböző EU-s delegációkból érkező jelentések, adatok és rendkívül hasznos forrást nyújtanak számunkra. 140 ilyen EU-s delegáció van. Ezeknek a delegációknak a munkája is felbecsülhetetlen számunkra. amit mi meg tudunk tenni a magunk erejéből az az, hogy együtt működünk Spanyolországban az EU-s műholdas központtal, hozzáférünk ezekhez a műholdas felvételekhez, tehát a SATSEN-hez hozzáférünk, és ez is nagyon hasznos információ, főleg az Európai Unió közvetlen közelében kialakult válságok megismerésének szempontjából. Nagyon szoros az együttműködésünk az, EU, az e ms szel az EU Military Staff-fal, ebben a katonai szervezetben is van egy hírszerzési részleg. Tehát sokszor az esetek legnagyobb részében jelentéseket köz, közösen írjuk velük. Ez egy elég egyedi felállás a világ szempontból is, de Európában is. Nincs, nem nagyon van még egy ilyen szervezet, de a lényeg az, hogy a lényeg az, hogy a klienseinknek egy egyablakos rendszerben a lehető legjobb információt tudjuk átadni. És úgy gondolom, hogy nagyon nagy a hozzáadott értéke ennek a fajta együttműködésnek. A második részről, előadás a második részéről már gyakorlatilag beszéltem, mi nem gyűjtünk adatot, nem gyűjtünk se szem, semmilyen személyes adatot, erre nincs operatív lehetőségünk, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezt tudják ez a helyzet jelenleg. Az EU-s hírszerzési jellemzőközpontban. Azt hiszem, hogy soha nem lesz arra szükségünk, hogy személyes adatokat gyűjtsünk, vagy ezeket elemezzünk. Stratégiai jellemzést folytatunk, és ebben a személyes adatoknak nem igazán van jelentősége tehát nincsenek ilyen jellegű tevékenységeink. Most pedig arról szeretnék beszélni, hogy milyen tevékenységeket végzünk, és itt utaltak az NSA megfigyelési programjáról. Morales úr volt ennek a kérdésnek annak ide jelentéstevője. Itt van egy Ebben van egy egyértelmű utalás a mi elemző központunk és az is jellemző központunkról is, tehát hogy ezt ellenőrizni kell. Nos, ez a jelentés arra kéri fel a főképviselőt, hogy, hogy számoljon be nagy rendszerességgel a mi szervünk tevékenységéről a parlamentnek, illetve számoljon be arról, hogy figyelembe veszi és tiszteletben tartja az alapjogokat, illetve a személyes adatok védelmét. A jelentésben az is olvasható, hogy a parlament arra kéri a bizottságot és a főképviselőasszonyt, hogy a mi ellenző központunk működésének jogalapját vizsgálja meg, hogyha saját operatív tevékenysége ruházza fel a központunkat, amelynek hatása lehet az EU biztonsági helyzetére. Ez azt jelenti, hogyha a tevékenységük megváltozna és operatívá válna, akkor új jogalap kéne, és nyilván megváltozna a demokratikus felügyelet is. Jelenleg ugye erről nincs szó, nem hiszem, hogy ez a közeljövőben megváltozna. Erre a bizottság válaszolt, erre a jelentésre, és a jogalapunkkal foglalkozott, a központunk jogalapjával. Mint említettem, mi a külügyi szolgálat része vagyunk, tehát az INCEN jogalapja benne van abban a tanácsi határozatban, amely a külügyi szolgálat felállásáról szól, vagy felállításáról szól. Természetesen meg kell felelnünk az adatvédelmi és a magánélethez való jogról szóló szabályoknak is. Még egy dolgot hadd mondjak, ez egy olyan dolog, ami sokszor fölmerül, amikor az incen tevékenységéről beszélek. Ez a, arról van szó, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy ellenőrizzük a tagállamok által hozzánk eljuttatott információt. Hadd mondjam el, hogy önkéntes alapon szolgáltatják ezt az információt a tagállamok, tehát kérhetjük ezt az információt, de nem bízhatunk meg senkit adatgyűjtéssel. Egyáltalán nem tudjuk, hogy a tagállamok hogyan gyűjtik ezt az anyagot, vagy milyen típusú szolgálatok gyűjtik ezt. De ne feledjük, és ez alapvető, egyébként egy európai bírósági döntés is szól arról, hogy az EU-s tagállamokban a tagállamok közötti bizalom alapvető fontosságú. Tehát a tagállamok nem ellenőrizhetik azt, hogy egy másik tagállam betartotta-e az alapjogokat. Nekünk is ez a kiindulási alapunk, tehát az, hogy minden információ, amit a tagállami szervektől kapunk, úgy kerül hozzánk, hogy azzal minden egyes jogszabályt betartottak. Tehát ezt is le kell szögeznem. Még egy utolsó megjegyzés senki sem bízhatunk meg adatgyűjtéssel vagy információszerzéssel, de folytonosan kérünk információt, több száz esetben, több száz esetben tesszük ezt évente, és mint említettem, több ezer választ kapunk ezekre a felkérésekre. Sőt, úgy is kapunk információt, adatokat, vagy hírszerzés információt, hogy ezt nem is kérjük, ez is azt jelenti, hogy a tagállamok szeretnék segíteni az EU-s munkát, illetve döntéshozást. Köszönöm szépen, elnök úr. thank you for your excellent oversight of your... Köszönöm szépen, Szalmi úr, és köszönöm szépen a hogy tájékoztatott bennünket a finnországi helyzetről. Kedves hölgyeim és uraim, ahogy mondtam, sajnos eh, Szálmi úrnak 10 órakor el kell mennie. Az én javaslatom az, hogy eh, ha vannak kérdések ő hozzá, akkor ezeket most tegyék fel a kollégák, Úgyhogy nézem, hogy van-e bárkinek kérdése, tegye fel a kezét, vagy a kártyáját. Bármilyen módon lehet jelezni. Tessék, megadom a szót. Mr. Voss. Voss úr. Eh, Ignacio Sánchez a nevem a spanyol parlamentből. Szálmi urat eh, szerettem volna megkérdezni azzal kapcsolatban, hogy említette három alkalommal is hangsúlyozta, éppen ezért gondolom, hogy ezt fontosnak tartja az Insen munkája szempontjából, hogy önök nem gyűjtenek személyes adatokat, és a hírszerző szolgálatok önkéntes alapon működnek együtt önökkel. A hírszerző szolgálatok Európában igényelnék azt, hogy saját maguk is természetesen a különböző jogi biztosítékok figyelembevételével adatokat gyűjtsenek, és ön úgy gondolja-e, hogy ahogy egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert az Európai Hírszerző Szolgálatok, szabályozott keretek között ezt igényelhetik-e? esetleg igényelhetnének-e információt a Nemzeti Hírszerző Szolgálatok. Ez egy olyan út lenne, amely által érettebbé válhatnának az Európai Hírszerző Szolgálatok? You please give us your name. Kérem, hogy a nevét, említ, nevét mondja. Ignacio Sánchez a spanyol parlamenttől. Elnök, köszönöm. Kérném a nemzeti, kolleg, a nemzeti parlamenttől érkezett kollégák eh, számára mondanám, hogy a teremszolgáknak jelezzék, hogy eh, kik eh, kívánok hozzászólni. Kérem, hogy említsék meg a nevüket, jelezzék, hogyha szeretnének hozzászólni. A európai parlamenti képviselők is ezt teszik. Jelentkezett még egy képviselő, Fosz úr. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen. Először is ugye említette, hogy önök saját műveleteket nem hajtanak végre, és ezért ellenőrzésre sincs szükség. Engem érdekelne az is, hogy az, át, az önök által megszerzett információkat visszajuttatják-e a nemzeti hírszerző szolgálatokhoz is. Ezt szeretném tudni. És azt, hogy tulajdonképpen mit is tesznek. Önök értékelik a helyzetet különböző tagállamokban, vagy különböző ö, szituációk kapcsán, például az EU intézmények szempontjából, vagy kiegészítik-e önök az EU által végrehajtott műveleteket? És még egy rövid kérdésem lenne. Együttműködnek az Europollal, Interpollal, vagy harmadik országok hírszerző szolgálataival? És hosszú távon ön szerint észszerű lenne-e saját műveleteket végrehajtani, vagy nem lenne jobb, hogyha ezt a nemzeti hírszerző szolgálatok koordinálnák? Intfeld képviselő is jelentkezett. Köszönöm, elnök úr. Feltételezem, hogy most csak az INSEN-hez intézzük a kérdéseket. Rendben. Azt kell mondjam, hogy többször folytatunk már ilyen jellegű párbeszédet a parlamentben, de számomra nem egyértelmű, hogy az INSZEN mit is végez. Elmondta, hogy mi az, amit nem végeznek, de még mindig nem egyértelmű számomra, hogy akkor mit tesznek, mi a feladatuk. Azt mondhatja, hogy egyfajta posta ládaként működnek, amelybe a hírszerző szolgálatok elhelyezik az információkat, amelyeket mások aztán kivesznek onnan. Ez nem elég hiteles, hiszen tudjuk, hogy számos nemzeti hírszerző szolgálat az Európai Unióban túllépte hatáskörét, kémkednek más EU tagállamok állampolgárai után, és szorosan össze, együttműködnek a CIA-vel is, még illegális műveletekben is részt vennek. Úgyhogy azt hiszem az ön nyilatkozata, azok után, hogy kijött az, e, az amerikai szenátus jelentése, azt hiszem, ugye említette, hogy nem tudhatjuk azt, hogy milyen forrásból érkezik az az információ, amely eljut hozzánk eljön ide, és azt mondja, hogy a felügyelet igazából nem is szükséges, hiszen gyakorlatilag, gyakorlatilag csak adminisztratív feladatokat látunk el. Én úgy gondolom, hogy itt az ideje, és egyébként évek óta kérem ezt, hogy megfelelő felügyeletet biztosítsunk. Ez egyébként itt a parlament feladata is. Sürgősen nagyobb szükség van fokozottabb átláthatóságra, felügyeletre, hogy tudjuk az incen milyen adatokat dolgoz fel. A spanyol kollégánk is rámutatott a lényegre, Ön azt említi, hogy nem gyűjtenek személyes adatokat. Én ezt elhiszem, de azért ez nem ugyanaz, mint azt állítani, hogy nem dolgoznak fel személyes adatokat. Ezért úgy látom, hogy nagyon körültekintően választja meg a szavait. Én személy szerint azt szeretném, hogy az INCEN egy teljes körű, teljes joggal felruházott EU ügynökségé váljon egy megfelelő jogi kereten belül, ehhez pedig hozzátartozik az is, hogy megfelelő legyen a felügyelet. Köszönöm. Én Feldasszony, Luresztin képviselő. Thank you very much. Köszönöm szépen. Lehet, hogy eh, folytatom azt, amit Sophie Intfeld mondott az önök eh, feladat körével kapcsolatban, hiszen összegyűjtik a tagállamoktól az információt, de azt eh, említette, hogy nem a tagállamokat elemzik, hanem az EU helyzetét átfogóan, ami az EU belső biztonságát illeti. Melyek a fő fenyegetések az EU-ra nézve? általánosságban véve, nem pedig konkrétan a tagállamokra utalok. És az ön által említettek között hol van az internetes biztonság, illetve az információ biztonsága, hiszen tudjuk, hogy az információs háború nagyon fontos a jelenlegi kontextusban. Melyek az EU-ra nézve ebben az új környezetben az igazi fenyegetések? Lorestina, köszönöm szépen. Végezetül Stucci úr az olasz parlamenttől. Köszönöm szépen, elnök úr. Szálmi úr utalt arra, itt is és máshol is, hogy van-e egységes hírszerzés Európában terrorizmus ellenes tevékenységről, illetve kiberterrorizmusról van szó. Nos, ebből a szempontból kérdezem azt, hogy hogyan látja az INCEN szerepét Azt hiszem, hogy egy kicsit újra kéne gondolni a szerepét, az incel szerepét ahhoz képest, amit most csinált. Köszönöm, Stuck You! Szállami úr, kérem válaszoljon. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom megválaszolni az összes kérdést. Először is, ha jól értettem, Sánchez úr a személyes adatokról kérdezett, és ez része volt Intfel kérdésének is. Ami ugye a személyes adatokat illeti, nem gyűjtünk össze, és nem is dolgozunk fel személyes adatokat, ezt szeretném leszögezni. Említettem, hogy a mi tevékenységünk szempontjából ez nem lényeges kérdés, hogy akkor mit teszünk, mit csinálunk, hogyha ez nem tartozik a hatáskörünkbe. 500 jelentést készítünk, és egyébként ezeket meg is osztja a főképviselő az Európai Parlament illetékes bizottságával, ülésezik a különleges bizottsággal, és ez egy megfelelő keret, működési keret jelenleg. Ami a személyes adatok összegyűjtését illeti, a Frontex és a Europol más jogi keretben működik jelenleg. Nem tudom, azt hiszem, hogy az ő működésük szempontjából fontos, hogy bizonyos értelemben európai szinten kezeljék a személyes adatokat számunkra, ez nem lényeges. Fosz úr feltett egy kérdést, ezt szeretném kommentálni, és ezt kezdetben is meg kellett volna már jegyeznem. A különböző jelentéseinket megosztjuk a tagállamokkal is. Két csatornán keresztül jutnak el a tagállamokhoz, a hírszerző szolgálatokon, illetve a külügyminisztériumokon keresztül. Ők megkapják gyakorlatilag mindazt, amit mi kidolgozunk, a különböző briefingeken és fejezéseken, illetve konkrét dokumentumokon eh, túlmenőleg, amelyeket eljuttatunk a főképviselőhöz. Tehát eh, valóban van egy egyértelmű út, amelyen a dokumentumaink eljutnak a tagállamokhoz is. Tehát ez nem egy egyirányú utca, ők eh, megkapják azt, amit kidolgozunk. Ami pedig az EU intézmények biztonságát illeti, nem, a hatáskörünk erre nem terjed ki. A különböző intézményeknek megvan a saját részlegük, amely foglalkozik a fizikai biztonsággal, illetve az alkalmazottak biztonságával, valamint az információ biztonságával is. Alkalomattán nyújthatunk különböző fenyegetésekkel kapcsolatban tanácsadást, információt. Ez vonatkozik az internetes biztonságra is. Dolgoztunk ki ezen fajta fenyegetésekkel kapcsolatban dokumentumokat, jelentéseket, mi megpróbáljuk felvázolni a teljes képet, honnan származik a fenyegetés, és eh, a műveletek során milyen eh, lényeges kérdések merülnek fel, például ami az információhoz való hozzáférést illeti. Ami a harmadik országokkal való együttműködést illeti, nagyon korlátozott az együttműködésünk. Ez gyakorlatilag azzal a tényen is magyarázható, hogy eh, az értékelésünk alapja a hírszerző szolgálatok, az illetékes szolgálatoktól származó információ. Nem EU tagállamokkal nem osztunk meg információt, ehhez ugyanis szükségünk volna az illetékes beleegyezésére, ez pedig meglehetősen bonyolult, és tudjuk, hogy a tagállamok szeretnének közvetlenül harmadik országokkal ilyenfajta kapcsolatokat fenntartani. Tehát az együttműködésünk e tekintetben korlátozott, és nem áll módunkban bármilyen írott anyagokat megosztani harmadik felekkel, és ugyanez vonatkozik a nemzetközi szervezetekre is, például azokkal, amelyek itt a túloldalon vannak, ami pedig a jövőt illeti, szükségünk van egy európai hírszerző ügynökségre. Nos, úgy gondolom, hogy ez egy politikai és jogi kérdés is, amely nincs, aminek megváltozása nincs a hatáskörömben, de jelenleg ez nem a realitás, hiszen a nemzetbiztonság a tagállamok hatáskörébe tartozik, és eh, ha erről lenne szó, akkor közös eh, értelmezésünkre, értelmezésre volna szükség, hogy elmozduljunk ebbe az irányba, a tanácsnak kellene erről döntenie, és tudomásom szerint ehhez módosítani kellene a Lisszaboni szerződést. Ebben az értelemben tehát eh, nem tartom ezt a közeljövőben megvalósíthatónak. Azon is, azon is gondolkoztam, hogy volt a feladatunkkal, a feladatkörünkkel kapcsolatban hosszú ideje folyik a párbeszéd. Én gyakorlatilag kész vagyok arra, hogy a szakbizottság elnökével is megvitassam azt, hogy vajon a ellátogathatnának-e valamikor esetleg az insen és akkor együtt leülhetnénk, megvitathatnánk azt, hogy hogyan is hagyjuk végre a munkánkat, illetve mit tettünk az elmúlt években, annak érdekében, hogy tisztázzunk bizonyos kérdéseket, illetve esetleges aggályokat. Elnök úr, remélem, hogy többé-kevésbé megválaszoltam a kérdéseket. Jó. Köszönöm szépen. Profi az időzítés, Szálmi úr, ugyanis 10 óra van. Köszönöm szépen, hogy itt volt közöttünk. Kedves köszön, kollégák, David Pickfordot szeretném most bemutatni az MI5 és az MI6 egykori munkatársát, úgyhogy meg is adom a szót. Köszönöm szépen, e, elnök úr, köszönöm szépen, hogy megfiktak, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Az Európai Emberi Jogi Bíróság nagyon magas sztenderdeket határozott meg eh, a hírszerző szolgálatok által eh, összegyűjtött információkkal kapcsolatban, mielőtt ez alapján eh, bármilyen lépést tesznek. Ezeket a magas sztenderdeket be kell tartani, mert különben az érintett személyek jogai sérülnek. Ez az elemzés, ez vonatkozik különböző információ részletek összekapcsolására, amelyeket az elektronikus ellenőrzés során, vagy megfigyelés során, vagy más forrásokból szereztek az minél több információt gyűjtenek az, a hírszerző szolgálatok, annál magasabb sztendereknek kell megfelelniük. Az elektronikus lehallgatás vagy ellenőrzés egy nagyon fontos része ennek a sztendernek. Világosá szeretném tenni, hogy az elektronikus megfigyelés volumenéről beszélek, nem pedig ennek az engedélyezéséről vagy ellenőrzéséről. Mindazonáltal ma számos szervezet és civil szervezet, alapjogokkal foglalkozó szervezet kéri, e, hogy korlátozzák az így gyűjtött információ e, volumenét. E, ugyanis a negatív információ is lehetővé teszi a jobb cél, a célokra való jobb koncentrálást. Ebben az összefüggésben a alapvető jelentőségű elektronikus megfigyelés volumenéhez való hozzáférés korlátozása fontos kérdés. A kérdés továbbra is az, hogy ez az elemzés hasznos-e. Igen, az Egyesült Királyságban naponta egy gyanúsított terroristát tartóztatnak le, tavaly 327 embert, 600 ember ment el Szíriába, és ebből 300 nem is ismert a a hírszerző szolgálat. Ezer oldalnyi extrémista, szélsőséges anyagot veszünk le az internetről hetente. Az hírszerző és bűn, bűnüldöző ügynökségek igyekeznek a sebezhető személyeket védeni, és az ő rekrutálásukat megakadályozni. Ugyan ezeket az embereket kellene, hogy megvédjék ezek a civil szervezetek is, mindenféle bűncselekmény, az embercsempészet, a rabszolgakereskedelem, a gyermekprostitúció és más szervezett bűnözési módok is hatással vannak erre. Amikor a brit hírszerző szolgálatok jogigazgatója voltam, egyáltalán nem titkoltam el, hogy a civil társadalmi szervezetekkel nagyon jó kapcsolatot ápoltam. Azonban nagyon fontosnak tartom azt, hogy vegyék figyelembe azt, hogy az ő klienseiket is, hogy úgy mondja, meg kell védenünk. Ami nagyon fontos, és amit teljes mértékben támogatok, ez a bírósági felügyelet mindenféle elektronikus megfigyeléssel e, és sérszerzéssel kapcsolatban. A Leander versus e, e, Svédország ügy egy nagyon fontos referencia eset, amelyet az Emberi Jogi Bíróság folytatott le, és itt a bíróság felismerte, hogy milyen nehéz a magánélet védelmének védelmét eh, és a hírszolgálati ügynökségek munkáját egyensúlyba hozni. Ez a standard, amelyet a bíróság eh, követelt, eh, ehhez nagyon fontos jogszabályokat kellett meghozni, hogy meglegyen az arányosság és a, a független ellenőrzés is megvalósuljon. Aztán későbbi döntések is születtek, amelyek mind utalnak a Leander ügyre. A Leander ügy lehetővé teszi azt, hogy ez az egyensúly kialakuljon, amelynek köszönhetően az hírszolgálatok tudják végezni a munkájukat, de korlátozzák vagy leszűkítik a, lehe- a visszaélés lehetőségét. A Klassz versus Németország ügy 1978-ban itt a bíróság úgy döntött, hogy a, a, a bírósági ellenőrzés nagyon fontos a rejtett vagy titkos megfigyelési ügyekben. A jogállamiság miatt az exekutív hatóságoknak az emberi, az alapjogokba való beavatkozása ellenőrzés részét kell, hogy képezze, és legalább utolsó szakaszban a bírósági ellenőrzés nagyon fontos téma. Ez a, pro, a probléma az, hogy a Leander és a Klasszügy óta nem csak a web fejlődött, hanem ö, nagy csoportok férnek hozzá ehhez a kommunikációhoz, nem, ö, elektronikus kommunikációhoz, és ez a társadalom számára nagy veszélyeket rejt, és a közös értékeket aláássa. Az ügynökségek a rejtett titkos megfigyelést kibővítették, és ez most már az elektronikus kommunikációra is vonatkozik. Tehát amikor annak idején még a telefonokat hallgatták le, elektronikus lehallgatás volt, most már az e-mail, a weboldal, a szociális média, az internettelefon, a mobiltelefon, mindenféle elektronikus kommunikációs módszerre vonatkozik ez. Korábban a kommunikációs adat azt jelentette, hogy meghatároztuk egy embert, milyen telefonszámokat használ, mennyi ideig beszél és kivel. Ma már naponta 100 e-mail, 50 internet, lehívott internetoldal, 20 SMS üzenet, amit, ami meghatározza ezt a kommunikációs adatot. Gyakran utalunk erre, mint metaadatra, meta de ez szerintem homályos, és inkább kommunikációs adat plusznak kellene ezt nevezni. Ezen megfigyelésen belül a contact chaining felmerül, amikor egy személy, egy gyanús személy kapcsolatban áll másokkal, és egy személyi adatszett halmaz jön létre, és ebben nagy adatbázisok is szerepelnek, amelyben a személyes adatok nagyon fontos szerepet játszanak. Az Európai eh, Emberjogi Bíróság eh, tehát meghatározott bizonyos sztenderdeket, de eh, ennél egyesek azt mondják, hogy ennél nagyobb megfigyelésre vagy ellenőrzésre van szükség, míg mások azt mondják, hogy az elektronikus felügyelet, a kommunikációs adat plusz is szükséges. Németországban a G10 törvény itt a bíróságok és jogászok szerepe fontos. Az Egyesült Államokban e- ettől a héttől kezdve csak a Foreign Intelligence Surveillance Act Court bírói adhatnak engedélyt egy ilyen megfigyelésre. Minden e- ilyen eljárásnak megvan a maga előnye, de figyelembe véve az, hogy a hírszolgálatok feladata a terrorizmus és a szervezet bűnözés elleni harc, azt gondolom, hogy Laura és eh, Hardy mind, eh, eh, mind a ketten ezt hát szép kis problémának neveznék. Hogyha bajban vagyunk, akkor menjünk vissza a kezdeti állapothoz, menjünk vissza a Leander ügyhöz. Ezek a technológiai és konfliktus alakulások, fejlemények eh, hatással vannak a eh, Leander ügy által meghatározott jogegyensúly szenderdjére. Minél ügy, eh, bonyolultabb az ellenőrzés, vagy a megfigyelés ellen, ö, engedélyezésének a módszere, annál több idő telik el, holott az idő kulcsfontosságú. Új, nemzet, új nemzeti vagy nemzetközi ellenőrzési szervezetekre lenne szükség, amelyek elvégzik ezt a munkát. A Leander ügy azt követeli, hogy, az, hogy ebben az új információs érában továbbra is végezhessék a munkájukat a hírszerző szolgálatok, de világosabban el kell ismerni a nemzeti jogot és ennek az aktualitását és korlátozni kell a visszaélést megfelelő magas szintű ellenőrzéssel. A Class azt írja elő a Cool Face ellenőrzéssel kapcsolatban, vagyis az, elő, az akció előtti engedélyezéssel kapcsolatban, hogy ezt a bíróságnak kellene megadni. Eh, a Brit Intelligence Oversight Committee legújabb jelentése szerint eh, ez a bizottság azt mondta, hogy a bírói eh, felügyelet az elektronikus ellenőrzés szempontjából nem volt, nem felelt meg az exekutív ág aggodalmainak a diplomatik és politikai ügyekkel kapcsolatban. Hogy nem sajnálatos módon a formális fellebbezési eljárás nem működik, ez igaz, de ebben az összefüggésben egy formális parlamenti vagy más független ellenőrzés automatikusan felül kerekedne a bírói vagy bírósági eljárásokon, amelyek a megfigyelést engedélyezik. a e, bűnöldözési, a vám és e, egyéb e, szervek munkája itt fontos szerepet játszik, illetve más ügynökségek is minden részt vesznek, és el, engedélyezhetik a rejtett megfigyelést, mindezt bírói engedély nélkül. Ezek az ügynökségek vagy hatóságok nagy nyomás alatt vannak, a feladatuk a közbiztonság garantálása. Bármilyen ügynökség, hogyha rejtett ellenőrzést vagy megfigyelést folytat, azt csak célzottan teheti, és ezt a terrorizmus, vagy terroristák, vagy a szervezett bűnözők elleni fellépésként. Más információt, amely más módon gyűjtenek, ezek lehetnek érzékeny információk is, és mindez nagy dilemmát jelent. Ez tehát hatalmas nyomás alá helyezi a különböző eh, hatóságokat. Ezek a megfontolások eh, az exekutív eh, hatóság gót megbízhatatlanná és nem kívánatossá teszik. Hangsúlyoznom kell, hogy ezt azért kell hangsúlyoznom, mert a közvélemény egyetemen érti a, azt a dilemmát, ami felmerül itt a jogok egyensúlyozása között. A titkos, a polgárok titkos megfigyelése ez csak egy megfelelő egyezmény alatt tolerálható. Egy másik szinten ex post factu ellenőrzés, ez nem öncélú, és nálunk sem volt lehet, lehetséges biztosítani azt, hogy minden szinten és minden alkalommal minden teljesült ebben a folyamatban, hogyha egyetértünk azzal, hogy a bírói engedélyezés, ahogy ezt a Klász ügy mondja, vagy kimondja, ez a megfelelő út, ez hogyan kellene akkor gyakorolni. Teljesen világos, hogy a kommunikációs adat plusz, a bulk personal data set és a további elektronikus levelezés gyors fejlődése miatt egyre több probléma és nyomás merül fel. Kérdés az, hogy valamilyen jogi vagy bírósági engedélyezést kell bevezetni, mint hogy az USA, Németország vagy Svédország teszi, vagy van valamilyen gyorsabb eljárás, amely a technikai inputot is magába foglalja. A, a bíróknak a feladata az, a bírókat független szakértők kell, hogy nekik tanácsot adjanak, hogy megfelelő döntéseket hozzanak, és figyelembe vegyék a legújabb technológiai és technikai fejleményt is. Ez figyelembe venni az exekutív problémáit, meg elég kielégíteni a közvéleményt és a civil társadalmi szervezeteket is és a Leander és Klassz is megfelelne. E, ez a javaslat egy kicsit drámainak tűnik, de azt követi, amit az engedélyező bíróságok és más e, szervek is tesznek nap mint nap. A e, mindenek során biztosított az, hogy a jogi biztonság garantált, a coalface ellenőrzés során és figyelembe veszi ez mind a célt és a technológiai paramétereket is. Mindemellett azok a bírák, akik tapasztaltak és tudják, hogy hogyan kell mérlegelni a szakértői bizonyítékok és a bírói tapasztalatuk között fontos szerepet játszanak ebben a javaslatban, és ezek a bírák bármelyik szinten beavatkozhatnak és hogyha ez szükségessé válik. Természetesen az, in, az hírszolgálati hatóságok keretébe kerülő jogok, vagy személyek jogai tiszteletben tartása megtörténik. Emlékeztetnék egy francia esetre, illetve a francia rendszerre a francia kormány jogszabályt fogadott el, amely megszünteti ezt a rendszert, és az exekutív ágat teszi vagy ruházza fel megfelelő eszközökkel az elektronikus ellenőrzés lefolytatására, illetve engedélyezésére. Ezzel az Egyesült Királyság példáját követi Franciaország. Higgyék el, hogy hírszolgálat, hírszolgálat jogi igazgatóként elmondhatom, hogy nagyon nagy nyomás alatt vannak a hírszolgálatok, és ez nem teszi egyszerűvé a munkájuk, munkájukat. Továbbra is az a véleményem, hogy a legegyszerűbb, leghatékonyabb lehetőség az, hogy független technikai, professzionális szakértők adjanak tanácsot, és ezt egészítse ki egy független parlamenti vagy magas szintű más ellenőrzés. Köszönöm szépen ezt a igazán impresszív és nagy kihívásokat tartalmazó hozzászólását és előadását. Kedves hölgyeim és uraim, hogyha van kérdés, akkor megadom a szót Folyt úrnak a parlament, Európai Parlamenttől. Please. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes előadást hallottunk, nagyon vitatott csatornákról, amelyekről nem lehet közvitán beszélni, vagy nyíltan beszélni. Nyilván erről ebben Németországra is gondolt, itt a hírátadási eh, szerződés miatt továbbra is lehetőségük van önöknek is német polgárokat és német cégeket eh, lehallgatni. Hol van itt az ellenőrzés? A német parlament önöket, mint külföldi eh, hírszerzést nem ellenőrizheti. Van-e lehetőségük vagy van-e elvárás arra, hogy felelősséget vállaljanak, vagy elszámoltathatóak legyenek hazai, tehát Egyesült Királysági területen, mint hogy az, mint hogy ez az Egyesült Államokban történik, vagy egyáltalán nincsen semmilyen elszámoltathatóság önökkel szemben. Köszönöm. A következő kérdező, Intvert asszony. Uh, yes. Köszönöm, elnök úr. Az első kérdésem, kérdésemet önnek intézném. Általánosságban azt kell elmondjam, hogy kicsit aggódom a szakértők miatt, elvileg a felügyeletről kéne beszélnünk ma, de majd csak arról hallottam, hogy miért nincs szükség az a felügyeletre, hogy miért lehet akár ez veszélyes is. Olyan ez, mintha titkos szolgálatok olyanok lennének, mint a bankok képtelenek tanulni múltbéli hibáikból. Látjuk, hogy a titkos szolgálatok kóbolyként viselkednek. Bultina asszony bevezető hozzászólása számomra sokkoló volt. Úgy tűnik, hogy fogalma sincs, hogy mi az, hogy fékek és ellensúlyok, demokratikus felügyelet, alapjogok a titkosszolgálatok az embereket védik, nem fordítva van, ez nem az emberek vannak a titkosszolgálatokért. Ez különböztet meg minket a diktatúráktól. Nem értem, hogy nem tudom, hogy például a, belg, a belgakom botrányjal hogyan függ össze az igazságszolgáltatás státusza mikrofonokat helyeztek el a, a tanács épületébe itt Brüsszelben. Ez mikor is volt? Tíz éve? És még mindig nem tudjuk, hogy ki tette ezt, miért, mi történt. Igaz, hogy a Fox IT, ez egy holland vállalat, ami a belgakom ügyet tárja fel. Ennek azt mondták, hogy hátráljon ki, mert bizonyos dolgokat fedezett, vagy bizonyos dolgokra rájött, és nyilván a belga hatóságok nem akartak zavart kelteni az amerikaiak rendszerében, ezért egy fiókba eldugták egy jó helyre ezt a jelentést. Aztán egy kérdés mindenkinek, hogy mondhatják azt, hogy a felügyeletre nincs szükség, vagy hogy a jelenlegi felügyeleti rendszer elégséges. Emlékezzük, el, eh, vagy ismerjük a belgakon problémát, a prison problémát, a titkos elfogásokat CIA parancsra. Senkit nem vontak felelősségre. Egyetlen európai kormány sem, pedig tudjuk, mindannyian tudjuk, hogy az összes tagállamot tájékoztatták, és benne volt-e. Mi helyzet a Gimáltóval? Mi van a BND és az NSZ közötti együttműködéssel, és ez csak a lista eleje? Az elmúlt években nagyon sok ilyen botrányra derült fény arról, hogy a titkos szolgálatok hogyan lépik túl a mandátumukat. Hogy mondhatják azt, hogy a felügyelet hátráltatja az önök tevékenységét? Itt az ideje annak, hogy megfelelő felügyeleti jogokat kapjunk, és az elnök úrnak igaz, igaza volt. Nem az a probléma, hogy a tagállami szinten milyen a felügyeleti rendszer, hanem a titkosszolgálatok közötti információ áradást kéne valahogyan kontrollálni, semmiféle felügyeleti jogunk nincs. Önök a mi demokráciánkról és a mi szabadságjogainkról beszélnek, és engem nagyon zavar és aggaszt az, hogy milyen a helyzet. Elnök, köszönöm, mint asszony. Néhány perc múlva válaszolok önnek, de először hallgassuk meg a többi kérdést. Hát, Krisztián Ströble úr fog feltenni egy kérdést Németországból. Ja, <clears throat> mein Name ist Ström. Ströbele a nevem. A német Bundestag képviselője vagyok, tehát a német parlamenttől jöttem, és ott tagja vagyok a parlamenti ellenőrzési bizottságnak, amely a felügyeli a hírszerző szolgálatokat, illetve az NSA bizottság tagja vagyok. Brake úr, valamint Bigford úr is azt kérte most, hogy a parlamenti ellenőrzés valósuljon meg. Bigford úr, vagy Bráke úr az imént már elmondta, hogy bizalmas információkat kellene adni a parlamenti testületeknek, amennyiben egy ilyen ellenőrzés végrehajtása kívánatos. Szeretném azonban tudni, hogy a gyakorlatban ez hogy néz ki. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy ha a német szövetségi kormány bizalmas információt kellene, hogy adjon a vizsgáló bizottságnak, akkor az Egyesült Királyság kormánya azzal fenyegetőzik, hogy a hírszerző szolgálatok közi kapcsolatokat megszakítja, abban az esetben, ha a német kormány a parlamenti testületnek bizalmas minősített dokumentumokat ad. Ez a gyakorlat. A másik, amiről önök beszéltek, az az elmélet. Igazából nem is értem, hogy az Európai Parlament, illetve a különböző nemzeti parlamentek miért nem foglalkoznak jobban azzal, hogy Németországban jelenleg fennáll az a megalapozott gyanú, hogy az NSA a kémkedési fel, fellépése során Európában a német hírszerző szolgálatok együttműködésével európai intézményeket, az Európai Unió intézményeit, európai politikusokat, mindenkit francia politikusokat, valamint európai vállalatokat hallgatott le, kémkedett utánuk, ezt semmiféle módon nem veszik figyelembe. Pedig ebből is látszik, hogy az európai tagállamok közti együttműködés a hírszerzés terén mennyire fontos. Meg kell találjuk annak a módját, hogy az európai felügyelő testületek, az európai testületek jobban együttműködjenek, máskülönben az ilyen átfogó kémkedéssel szemben, beleértve az NSZ-t és másokat, nem fogunk tudni fellépni. Köszönöm, Sröbele úr, Marás úr. Köszönöm, elnök úr. Azt akartam kérdezni Bigford úrtól, hogy mit gondol a parlamenti felügyeleti jogról. de felvezetésül, és utalván arra, amit Intveld asszony mondott, én valójában nem tettem semmilyen bejelentést, csak felvezettem a konferenciát. Az Európai Parlamentnek nincs olyan mandátuma, hogy ilyen értelemben demokratikus felügyelete legyen. Mi az előző ciklusban csupán felmértük azt, hogy a tagállamokban mi a helyzet. Intvád azt, hogy említett, hogy mi a helyzet Belgiumban. Mi azt szeretük mondani, hogy nagyobb legyen a demokratikus felügyelet a tagállamokban. Politikai súlyunkat és befolyásunkat dobjuk latba, hogy megpróbáljuk megváltoztatni ezt az anakronisztikus helyzetet a tagállamokban, és mi hatékonyabbat szeretnénk. Nem mondjuk azt, hogy lenne itt bármiféle jogi kompetenciánk. Bigford úr, köszönöm ezt a rendkívül részletes bemutatót, vagy előadást. Én úgy értem, hogy Bigford úr nagyon részletesen beszélt a parlamenti felügyeletről, valójában azonban összehasonlította a dinamikus helyzet, a mai dinamikus helyzetet, például ugye a, a francia és az angol vagy brit helyzetet, Tehát a GSHQ kérdés, vagy a parlamenti felügyeletről mit beszélnek ma Nagy-Britanniában? Úgy tűnik, hogy még akkor is, hogyha megpróbálja ezt a megpróbálják ezt a brit szervek, nem képesek ezzel a feladattal megbirkózni. A kérdésem az, hogy az az, hogy az a modell, amit most az imént elmondott, az támogatandó? Ön szerint a bírák nem képesek arra, nem elég rátermettek, felkészültek arra, hogy helytálljanak egy ilyen rendszerben? Van elég tudásuk, tapasztalatuk ebben? Vagy ehhez? Folytonosan fel tudnak kér- készülni? az Egyesült Királyság belügyminisztere annyi mindenre ad majd felhatalmazást, hogy a bírák egyszerűen nem fogják tudni tartani a lépést. Szerintem több parlamenti felügyeletre van szükség. Ami az Európai Parlamentet illeti, szeretnénk azt, hogyha lenne folytatása a jelentéseinknek, mert tudjuk, hogy van itt egyfajta technikai és demokratikus deficit, önök ezt megélik a nemzeti parlamentekben, a tagállami parlamentekben, ott is nagyon komoly problémákat kell megoldani. A kérdésem az, hogy melyik az a modell, ami működőképes. Nem hiszem, hogy ez a bírói igazán működőképes lenne. Ami Fran- Franciaország ugye jelenleg tér át egy brit típusú rendszerre, de melyiket érdemes követni, melyik az, ami működik? Ez a kérdése. Köszönöm, Morás, mondja, Morás úr, mondja az elnök. Először az összes kérdést meg fogjuk hallgatni, Bigford Fordul. Most egy román kérdés következik. Kalimente asszony. Yes, please. Domnule președinte, stimați... Köszönöm szépen, mondja a Kalimente úr. Tisztelt képviselők! Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos konferencia, hiszen együttműködnek a hírszerzési szolgálatok, például abban, hogy a terrorizmus ellen felvegyék a harcot. Éppen ezért nagyon nagy jelentősége a mai konferenciára. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk ebben, és arról beszélünk, hogy hogyan is kéne megszervezni a hírszerzési szolgálatok feletti felügyeletet, hiszen rendkívül fontos az, hogy a polgári szervek is felügyelettel bírjanak a hírszerzési szervek felett. A román parlament nagyon sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel. A Lisszaboni szerződéssel a nyugat-európai parlamenti közgyűlés az egyetlen olyan szervezet, amely védelmi kérdésekkel foglalkozott, megszűnt. Most a tagállamok foglalkoznak ezzel ugyan, tehát a tagállami parlamentek, de európai szinten ilyen nincsen. A hírszerzési szolgálatok között nincsen semmiféle kommunikáció hivatalosan. És szerintem ez azt jelenti, hogy itt egy hiány alakult ki, pedig a kihívások jelentősek. Az Észak-Afrikából ide áramló migrációs hullámra gondolok, Olaszország és Görögország szenvedi ezt meg legjobban, de ott vannak a keleti problémák is, konkrétan az, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Nagyon örülök annak, hogy ma nagyon sok kérdés fölmerült, hogy az NSA tevékenységével foglalkozunk. Ez a kérdés megfogalmazódik a tagállami parlamentokon keresztül, illetve az Európai Parlamenten keresztül lenne, hogyha most már válaszokat is kapnánk ezekre a felmerült kérdésekről. Ez mind nagyon szép, de az Egyesült Államok valójában a szövetségesünk. NATO-ban is. A NATO-ban is a szövetségesünk. Egy dolgot nem hallottam az, állásfoglal- az állásfoglalásokban. Tudjuk, hogy mindannyian félünk a terroristáktól, a támadásoktól, de egy agresszív államtól nem félünk, amely már megtámadott európai országot? Oroszországról beszélek. Tőle nem, tőlük nem félünk? Különböző kibertámadásoktól félünk, de az igazi internetes háborúktól nem félünk. Vilniusban, a Vilniuszi konferencián Románia az informatikai védelmi rendszer réről beszélt, nagyon büszkék vagyunk erre a román rendszerre. A kérdésem az lenne, hogy európai szinten mi a válasz az orosz informatikai támadásra? Nem csak Kelet-Európát támadja meg ugyanis Oroszország, hanem a teljes európai kontinenset. Engem különösen aggaszt ez a fajta orosz hadviselés. Nemrégiben ukrán parlamenti kollégák látogattak el hozzám, és elmondhatom, hogy egyáltalán nem csendesedett le a helyzet. Az oroszok már készítik a következő lépésüket, a Mariupoli régiót szeretnék elfoglalni. Az informatikai háború, aminek tanúi vagyunk, és amelyet elszenvedünk, Oroszország részéről teljes előbedobással történik. Minden tagállamnak valamilyen választ kell találni, de szerintem európai szinten is elő kell állnunk egy kollektív válaszsal. Köszönöm szépen. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kollégáknak is, és nagyon örülök, hogy itt vannak a tagállami kollégák is. A tagállami parlamentekkel is nagyon jó az együttműködésünk, intézményi szintén ez látható, és örülök annak is, hogy aktuális témát tárgyalunk ma meg. A terrorista fenyegetettség is arra kényszerít minket, hogy ezt a kérdést elővegyük, meg kell nézni azt, hogy milyen demokratikus felügyeletet lehet gyakorolni, milyen ellenőrzési módszerekkel lehet élni. Hiszem, sok tagállami, vagy sok tagállami szerv alkalmaz olyan rendszereket, amelyek határesetet jelentenek. Május elején Franciaországban a hírszerzésről volt egy vita a szenátusban, egy új jogszabály van születőben, gyorsított eljárással, ezt nem kommentálnám. Sajnálatos, hogy Franciaországban pont ez történik. Tehát a szenátus most vizsgálja ezt a kérdést, valószínűleg még a nyár folyamán törvény válik ebből, és Hollandúr feladata azt, hogy alkotmányi szempontjából ezt megvizsgálják, tehát hogy kiállja, el az, alkotmányossági próbát. Valószínűleg ezt el fogják fogadni. Ez számos problémát vet fel, többen is utaltak erre. A kormányfő jogkörét ez nagyban kiterjeszti, nincs meg az előzetes ellenezés, sem a közigazgatási, sem bírói ellenőrzés, tömeges lehallgatás lesz, tehát a polgárok adatait tömeges mértékben érhetik el majd a különböző szervek, mindenféle ellenőrzés nélkül. Az, a francia alkotmány 66. cikke kimondja azt, hogy az igazságszolgáltatás feladata az, hogy a szabadság, jogokat garantálja. Ez a lépcső kimaradt ebből az új jogszabályból. És kedves kollégák, szeretem volna önökkel ezt megosztani most, hogy itt vannak, ez nem felel meg, tehát sem a, a, a francia alkotmánynak, sem az európai jogszabályok szellemének, az Európai Bíróság, az Európai Emberjogi Bíróság ítéleteinek. Tehát a bírósági ellenőrzés előzetes voltának hiánya nagyon nagy gond. Ki hogy lehet meg azt meg, hogyan lehet azt megoldani, elérni, hogy a bírói ellenőrzés, a bírói felügyelet létrejöjjön? Ez a kérdés. Mr. Galaszewski from Poland. Galaszewski úr következik Lengyelországból. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Słucham. E, Köszönöm. Hallgatom ezt a mai vitát és egy gondolatom támad. Egyrésztről úgy gondolom, hogy nagyon fontos a felügyelet, a polgári felügyelet a hírszerzési szervek felett. Másrésztről szeretném, hogyha a, felügy, a hírszerző szervek a lehető leghatékonyabbak lennének. A lengyelek a történelmükből tudják, de nem csak a lengyelek, hanem mások is, akiknek a képviselői ma itt vannak, tehát tudjuk, hogy nagyon könnyű megfigyelni a politikusokat. A múltban a kommunista párt tagjai szovjet kémek voltak, úgyhogy ezt megtanultuk saját bőrünkön Lengyelországban. Egyensúlyra kell törekedni. A helyzet folytonosan változik, a politikai konstellációk folytonosan változóban vannak Európában. Szeretnénk, hogyha az információhoz mindenki könnyebben hozzáférne? Szerintem ezt csak úgy lehet megtenni, ha van felügyelet. Tetszetős számomra a norvégiai rendszer, ahol egy parlamenti szakbizottság felelős a felügyeletért. Ezek olyan képviselők, akiknek nincs politikai elkötelezettségük, szerintem erre kéne törekedni. Én magam politikus vagyok, de úgy vélem, hogy a politikusoknak nincs túl sok keresni valója ezen a területen. A politikusoknak egyéb feladataik vannak. Köszönöm. Köszönöm. Van majd két olyan jelentkezőnk, akik már ugye hozzászóltak, de megadjuk a lehetőséget, kérem röviden tegyék ezt. Stucki úr az olasz parlamenttől. Köszönöm, elnök úr. egy ilyen érdekes vitában könnyen támadnak az embernek kérdései. Szerintem kétféle ellenőrzése van szükség. Az egyik a bírói felügyelet, és ezeknek a személyi szabadságjogokra van hatása. A másik pedig parlamenti ellenőrzés, ezek, ennek sokkal teljesebb, átfogóbb ellenőrzésnek vagy felügyeletnek kell lennie. Kérdés az is, hogy hogyan lehet eljutatni az információt az emberek számára, természetesen a információ gondolok, ami nem titkos információ, tehát piszkos ügyekről hogyan lehet tájékoztatni a közvéleményt ez a kérdés. Szerintem csak úgy lehet felállítani egy parlamenti bizottságot, hogyha ehhez megvan a megfelelő költségvetés. Tehát amíg nem egyértelmű, hogy hogyan használják fel a költségvetést a hírszerző szervek, vagy hogy mit csináltak ezzel, addig az ellenőrző szervek, amelyek ellenőrzik tehát a, he, a, he, a amelyek ellenőrzik a hírszerzést, és ezt az ellenőrzés általában utólagosan teszik, addig nem igazán lehet semmit sem tenni, meg kell azt vizsgálni, hogy ez a fajta tevékenység, amit a hírszerző szolgálatok végeznek, megfelelnek-e az ország érdekeinek, avagy nem, megsértelték-e a szabadságokat, avagy nem. Azt hiszem, hogy a garanciák szintén ez, szintén ez a legfontosabb, és érdekelne a véleményük. Köszönöm. Köszönöm szépen, és Vojt úr kért szintén másodszor szólt. Köszönöm, elnök úr. Ströbele úr az imént megerősítette, hogy önök, valamint az Egyesült Királyság azzal fenyegetőznek, hogy megszakítják a kapcsolatokat. Ez azt jelenti, hogy a német vizsgálóbizottságoknak nem nyújtanak információt Németországban, vannak rendkívül kényes információk, a Németország vagy az egyik főgazdasági hatalom Európában, és az Egyesült Királyság az Egyesült Államokkal együtt bármikor a, bármikor hozzáférhetnek a német távközlési szolgálatokhoz. Ez egy nagy felelősséget jelent, úgyhogy fennáll a kérdés, hogyha a német hatóságoknak nem adnak információt arról, hogy ki ellenőrzi ezen adatokat, amelyeket Németországban összegyűjtenek, és amelyek több millió európai állampolgára vonatkoznak. Ki ellenőrzi ezeket? Köszönöm szépen. Még mielőtt megadnám Bigford úrnak a, a, a szót. Az elnökség nevében szeretnék megválaszolni néhány olyan kérdést, amelyet Intfeld asszony tett fel, és hollandul fogok válaszolni, mert az az anyanyelvem is pontos választ szeretnék adni. Nos, először is úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben véve egyértelmű, hogy a hírszerző szolgálatok által követett gyakorlat, valamint a demokratikus ellenőrzés között van egyfajta feszültség. Ez tulajdonképpen a, a helyzetet tükrözi, és ami a Justus Lipsius épületben elhelyezett mikrofonokat illeti, illetve az ezzel kapcsolatos jogi vizsgálatot, ez lezárult és az ügyet archiválták, tehát nem, nem követik. A belga komügy még függőben van, a vizsgálat folyik, ezzel kapcsolatban nem szolgálhatok részletes információkkal, de amit elmondhatok az az, hogy mindkét dosszié kapcsán készült egy jelentés az I állandó bizottságtól, amely a hírszerző szolgálatok felett gyakorolja az ellenőrzést, és a jelentések a saját hírszerző szolgálatainkkal kapcsolatban azt állapították meg, hogy sokkal proaktívabbak kell legyenek. Ezt az információt pedig eljutatjuk a hírszerző szolgálatokhoz, és ezeket fontos komolyan venni. Szeretnék még két dolgot megjegyezni. Belgiumban van az I állandó bizottság, amely a hírszerző szolgálatokat felügyeli, és ennek van az egyik legszélesebb hatásköre, ha összevetjük hasonló bizottságokkal más országokban. Van egy másik bizottság is, amely különleges vizsgálati intézkedésekkel foglalkozik, és ex post elemzést, nyomonkövetést hajt ez végre. E felett is ellenőrzést gyakorlunk. Amit elismerek, az az, hogy van egyfajta probléma, de itt ezen a konferencián azért jöttünk, azért gyűltünk össze, hogy megpróbáljuk feltárni a jobb megoldások lehetőségét, ugyanis a külföldi hírszerző szolgálatok, amelyek jelen vannak ebben az országban, most felettük nem gyakorlunk ellenőrzést, ez, ebben igaza van, ez egy jogos felvetést. Ennyit mondhatok válaszként, és azt is szeretném elmondani. Úgy tűnik, hogy volt egy másik kérdés, amit Zetkovski úr szeretett volna feltenni, mindjárt meg is adom neki a szót, de még előtte szeretném hozzátenni, hogy a mai délután folyamán Rapály úr, a bizottság elnöke egy felmérést tesz közzé az a kapcsolatban, hogy mit is végzünk és hogyan. De még mielőtt Pickford úrnak megadnám a szót, Zedowski úr szeretett volna feltenni egy kérdést. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy feltetek egy kérdést erről az egész ezzel az egész kérdéskörrel kapcsolatban. El kell mondjam, hogy a Cseh a belügyminisztériumban dolgoztam, és eh, azzal viccelődtünk annak idején, hogy a nem ellenőrzés alatt eh, álló politikusok vagy teljességgel érdektelenek, vagy teljességgel haszontalanok, de komolyra fordítva a szót, ez egy nagyon lényeges kérdéskör, amelyről itt ma beszélünk. Véleményem szerint a hírszerző szolgálatok feladatait felügyelnünk kell méghozzá két szinten. Az egyik szint a szakmai szint kellene, hogy legyen. Nem bírók vagy politikusok, azok, akik megfelelő módon képesek értékelni például a különböző technikai eszközök alkalmazását a hírszerző szolgálatok által folytatott információszegyűjtés során. Úgy gondolom, hogy szükség volna egy szakértői testületre, független szakértőkből álló testületre, ebben ülhetnének korábbi hírszerző szolgálatok munkatársai, vagy olyan személyek, akik szaktudása nem vitatott ezen a területen, de amit Intfeld asszony mondott, azt sugalja számomra, hogy nekünk, a politikusoknak a demokrácia alap elvei felett kellene felügyeletet gyakorolnunk. Több nemzeti parlamentől érkezett kollega említette már, hogy gyakorlatilag arról beszélünk, hogy a politikusok igazából nem akarnak minden döntést ellenőrizni, amelyet meghoztak a hírszerző szolgálatok. Ők azt szeretnék biztosítani, hogy a hírszerző szolgálatok nem ellenőrzik az ellenzéket, vagy nem hajtanak végre olyan tevékenységeket, amelyek más politikusok ellen irányulnak. De az én kérdésem az EU egészére vonatkozik. A hírszerzőszolgálatok megbíznak egymásban, vagy kémkednek egymás után? Tényleg előfordul az, hogy a különböző tagállamok ahelyett, hogy a külső közös ellenséggel foglalkoznának, az unión belül keresik az ellenfelet? Igazából ez az, ami ennyire súlyosbítja a helyzetet. 28 tagállamból áll az Európai Unió, és mindegyiknek van ügynöke a 27 másik tagállamban. Ez olyas valami, mintha a hidegháború maradványa lenne, mintha befagyott volna az idő, de volna egy másik technikai kérdésem is. A kódolt információ, erről eddig még nem beszéltünk, de tudom, hogy a hírszerző szolgálatok számára ez egy komoly problémát jelent, nevezetesen az, hogy hogyan férjenek hozzá a terrorista szervezetekkel kapcsolatos kódolt információhoz. Úgy gondolom, hogy ezen a területen a felügyelet nem lehet politikai, hanem ez technikai természetű kell, hogy legyen. Előre is köszönöm a választ. Egyes kérdéseket, amelyek elhangzottak, azt hiszem a következő hozzászólók is megválaszolhatnak. Először is Aboltina asszonynak szeretném megadni a szót, mert őre is utalt Infeld asszony. Parancsoljon. Igen, nos, Infeld asszony, szeretném hangsúlyozni, hogy a bevezetőm szándék az volt, hogy hangsúlyozzam, hogy a felügyelet nem csak hogy szükséges, hanem kulcsfontosságú, és azt mondtam, hogy együtt kell működnünk a felügyelet egy gyakorló intézményeknek, de az is fontos, hogy a hírszerző szolgálatok közvetlenül egymással is együttműködjenek, úgyhogy azt hiszem egyértelműen félreértette az általam elmondottakat. Ha a hírszerző szolgálatok nem követnek általános szabályokat, a jogot nem tartják tiszteletben, akkor azt hiszem, hogy a felügyeleti testületek lesznek azok, amelyek rámutatnak a túlkapásokra. A különböző feleknek mindenfélnek tiszteletben kell tartaniuk a jogszabályokat. Köszönöm szépen Áboldina asszony, és végül Bigford úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy teljességgel egyetértek azon aggályokkal, amelyeket hangoztattak. Személy szerint nem, nem gondolom, hogy a felügyeleti standardok az Európai Unióban a legmagasabb szintűek. Szerintem nem feltétlenül a legmagasabb szintűek. A Leander ügy ügyjel összhangban vannak, de a klassz ügyjel nem. Ez azt jelenti, hogy minden általam ismert tagállamban van felügyelet, de nem tesznek meg mindent tőlük telhetőt a hírszerző szolgálatok felügyelete érdekében, tehát felmerülhetnek bizonyos problémák. Amit én szeretnék elmondani, ez a következő. A végrehajtó testületek által gyakorolt felügyelet nevezhetjük őket minisztereknek is, nem megvalósítható és nem kívánatos az, hogy ők ellenőrizzék a hírszerző szolgálatokat, nem rájuk kellene támaszkodni. Van két szint, amelyet az olasz kollega említett. Ott van ugye az igazságszolgáltatás, valamint a parlamenti ellenőrzés szintje. Nos, felmerülnek bizonyos nehézségek, amikor a hírszerző szolgálatok mások jogaival ütköznek. A hírszerző szolgálatok műveletei, illetve a problémák még a műveleteket megelőzően merülnek fel, ugyanis hogyha a hírszerző szolgálatok azt fontolják, hogy végrehajtanak egy olyan műveletet, amely érinti az egyén személyes jogait, akkor már elkéstünk a felügyelettel, amennyiben a hírszerző szolgálatok már végrehajtották ezt a műveletet, ugyanis az érintett személy jogait már sértették. És nem ez az, amit szeretnénk. Amit szeretnénk, és amit én is javaslok, az az, hogy a mandátumot akkor adjuk meg, még mielőtt sor kerülne az érintett személyi anyag megsértésére, bármilyen fajta rejtett felügyeletre vagy elektronikus jelek felderítésére gondolok. De a parlamenti felügyelet nem képes ellátni ezt a feladatot, hiszen kinek van önök közül ideje ahhoz, hogy minden áldott nap eljöjjenek ide, vagy meghallgassák a hírszerző szolgálatokat, akik azt kérdezik, hogy vajon megsérthetik-e valakinek a jogait, vagy sem. Azt hiszem, hogy mindenkinek van egyéb dolga is. Vagyis kell egy alternatívát találnunk. És mi lehet ez az alternatíva? Nos, elhangzott egy javaslat arra vonatkozóan, hogy korábbi hírszerzőnyökök lássák el ezt a munkát, de higgyék el nekem, hogy ez nem a megfelelő út. A hírszerző szolgálatok szeretnének megvédeni bennünket, és meg kell találják a módját annak, hogy ezt hogyan tegyék meg. A hírszerző tisztviselők nem a megfelelő egyének a feladat ellátására, de akkor ki tehetni ezt meg egy bíróság, különböző jogászokból álló testület, vagy politikusokból álló testület? Egy ilyen bíróság akkor minden egyes nap össze kellene üljön. És hol tennék ezt meg? a hírszerző szolgálatok mégis mit mondanának? Nyilván a lehető legjobban érvelnének, de ki lenne az, aki másképpen érvelne velük szemben? lenne egy másik testület talán, amely az ellenérveket szolgáltatná. Én azt javaslom, hogy hozzunk létre egy igazságszolgáltatási rendszert a francia minta alapján, amelyet sajnos a franciák, franciák éppen szeretnének kiiktatni, ami szerintem egy helytelen gondolat. A bírák egy hírszerző ügynökségen belül megvizsgálhatnák a műveletet, ő a bíró ott lenne, és nyomon követhetni a művelet egészét. Itt nem pusztán az elektronikus hírszerzésről volna szó, hiszen vannak informátorok, van ugye ennek részét képezi a különböző épületeken belüli megfigyelés is, és a bírák nyomon követhetnék ezt a folyamatot. És pontosan azért, mert a bíró ott, van az ügynökség berkeiben, ezért képes arra, hogy megállapítsa, azt, hogy mikor sérül egy érintett személy joga, ha erre sor következik. A vizsgáló bírót technikai szakértők is segíthetik, ez is megoldható, tehát ő ott van a helyszínen, de ezen túlmenőleg szükség van a parlamenti felügyeletre, vagy valamilyen más független testület által ellátott felügyeletre, arra az esetre, hogyha megtörtént az eset, akkor vizsgálódhatnának, és a hírszerző ügynökség megválaszolhatja a kérdéseket, ezt pedig rendszeresen kellene megtenni, és ezzel lefethetnék a költségvetési vonatkozású kérdéseket, amelyek nagyon fontosak, hiszen az egyik probléma a hírszerző szolgálatokkal kapcsolatban pontosan az, hogy korlátozottak a forrásaik, nem áll rendelkezésükre több millió dollár, font vagy euró, hanem korlátozottak a forrásaik, és számos esetben tudom, hogy a pénz egész egyszerűen nem állt rendelkezésre ahhoz, hogy végrehajtsanak egy vizsgálatot, mert a kockázatelemzés vagy másfajta vizsgálatok fontosabbnak bizonyultak, és tapasztalhattuk számos esetben, hogy egy vizsgálatot félbeszakítottak, azért mert a kockázatelemzés ezt javasolta, és ezt követően bekövetkezett a várt rossz esemény. Elhangzott egy észrevétel az a kapcsolatban is, hogy a bírák nem értik azt, hogy igazából mi is a hírszerző szolgálatok hatásköre feladata. Volna egy személyes történetem ezzel kapcsolatban. Engem kineveztek a hírszerző szolgálatok jogi tanács adásának élére, amikor problémás volt a hírszerző szolgálatok helyzete, volt valaki, aki átigazolt az oroszokhoz, a hírszerző szolgálatok megpróbáltak minden titokban tartani, ami szerintem nem volt megfelelő, és engem helyeztek a jogi tanácsadás élére. Ott azt mondták, hogy nem fogjuk tudni megérteni egy éven belül ezen szervezet működését. Igazából három napomba telt az, hogy pontosan felmérjem, hogy mi is történt a szervezeten belül, hogyan működik a szervezet, milyen szintű információt kezeltek. Tehát azt állítani, hogy egy tapasztalt bíró nem lesz képes megérni a hírszerzési vonatkozású kérdéseket, hát ezzel tartok, hogy nem értek egyet. Ez nem így van. Hiszen ők azért vannak ott, hogy kemény kérdéseket tegyenek fel. Még egy utolsó megjegyzésem volna. Ez több észrevétel, illetve kérdés során felmerült az volt a kérdés, hogy az hírszerző szolgálatok kémkednek egymás után, illetve a brit-német kapcsolatok is elhangzottak. Azért vagyok itt, hogy a jövőt vázoljam fel, nem azért, hogy politikai kérdéseket vitassak meg, ez persze egy politikai természetű kérdés. Ha valamelyik ország aggódik amiatt, hogy kémkednek utána, akkor ezt más országokkal kell megvitatnia. Adott esetben az Európai Emberjogi Bírósághoz is fordulhat az ország, amennyiben úgy gondolja valaki, hogy egy hírszerző szolgálat lehallgatja vagy kivizsgálja, ott van ezért az Európai Emberjogi Bíróság, amely fellépett számos alkalommal az Egyesült Királysággal szemben is. Úgy gondolom, hogy ez a követendő út. Hát ennyi lenne a részemről. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bigford úr, és köszönöm köszönöm szépen a kollégáknak is a kérdéseket. Azt hiszem, hogy van még egy kis időnk, illetve egy kicsit kés, elkéstünk, egy kicsit elmaradtunk az időkeret mögött, de remélem, hogy Morales úr majd behozza a késlekedést. Szeretném megköszönni a szakértőknek az előadását, és egyre többen kértek lehetőséget a hozzászólásra a képviselők közül, miközben a szakértők beszéltek, ez nagyon jó jel. Most folytatjuk a vitát, és azt kérem, hogy a kérdéseiket tehát most tartsák meg a következő lehetőségig, mert jobban bele fogunk most menni a részletekbe. Most a következő előadás fogjuk meghallgatni, és megkérjük a hozzászólókat, hogy foglaljanak helyet itt az elnöki pulpituson. Egy pillanat elnézést, itt átrendezzük a sorainkat. Thank you very much. Thank you, Mr. Are you staying? Are you staying?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 Colleagues, if um, if you want to get seated, we can we can. Uh... Azt hiszem elkezdhetjük. Jelezném, hogy 12.30-kor lesz az ebédszünet, úgyhogy mi hamarabb, mi hamarabb kezdünk, annál hamarabb jutunk el az ebédszünetig. Kérem foglaljanak helyet, köszönöm. Oké. Okay. Let's get started. Thank you. Jó, akkor kezdjük, kedves kollégák. Akkor a következő hozzászóló, ilyen Cameron, Uppsalai Egyetemről érkezett, és kedves kollégák, kérem, hogy figyeljenek, Cameron úr, a 2015-ös jelentésre fog beszámolni, amely a Velencei Bizottság aktualizált jelentését tartalmazza a biztonsági szolgálatok demokratikus ellenőrzésével kapcsolatban illetve a jelhírszerzései ellenőrzésével kapcsolatban, felügyeletével kapcsolatban. Kérem a kedves kollégákat, hogy figyeljenek, igyekszem megadni a szót. 10-12 perc, ó, ezek a tudósok mindig szeretnének többet beszélni, mint amennyi idejünk van. Hát körülbelül 10 percbe, ha bele tudná sűríteni a professzor úr, az nagyon jó lenne és aztán Mario Ottmeyer következik, és utána lesznek a, lesz lehetőség a kérdésekre. Cameron ott, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen! szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy meghívtak. Ez nagyon fontos kezdeményezés az Európai Parlament részéről. Kedves kollégák, mondja az elnök, akik beszélgetnek, magánbeszélgetést folytatnak, kérem, hogy ezt eh, fejezzék be, mert az Európai Parlamentben ez nem szokás. Nem tudom, hogy más parlamentekben mi a helyzet. Na jó, lehet beszélgetni, de nem állva a parlamentben. Az Európai Parlamentben ezt nem szoktuk. Cameron Nos, tehát a 2015-ös Velence Bizottsági jelentés aktualizálásáról fog beszélni, lehetőleg minél gyorsabban. Nyilván tudják, hogy a Velence Bizottság az, Európai, az Európa Tanács tanácsadó szerve nemzetközi jogban. Két 2007-es jelentésről van szó, és ennek az aktualizálása még a 2007-es jelentés számít standard jelentésnek ez a legjobb gyakorlatokat tartalmazza. A belügyi, tehát a belső nemzetbiztonsági szolgálatok munkájával kapcsolatban, és az ENSZ terrorizmus ellenes külön jelentéstevőjével is együttműködünk, és megvizsgáljuk a legjobb gyakorlatokat. A 2015-ös aktualizálás vagy felülvizsgálat a jelhírszerzésre koncentrál, és ennek én voltam a jelentéstevője. Nos, először is meghatározza, hogy mi a jel hírszerzés, elmondja, hogy eddig ez miért nem volt megfelelő külső ellenőrzés tárgya. Azt is arra is kitér, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság eh, hogyan eh, kezeli ezt a témát, a jelhőszerzés eh, témáját, és a legjobb gyakorlatokat, és a jelhőszerzés szabályozásra a legjobb gyakorlatokat is megtárgyalja. Nagyon nehéz volt legjobb gyakorlatokat találni a 2007-es jelentéshez képest 2015-ben. Tudjuk, hogy egyes tagállamokban már vannak bizonyos rendszerek, Eh, holland, belga, svéd ellenőrző szervek, felügyeleti szervek, norvég felügyeleti szerv eh, működik, és ezek jól működnek. Mindazon, mindazonáltal a jel hírszerzéssel kapcsolatban nehéz jó modellt találni. Két modellt vizsgáltunk meg, a svéd modellt és a német modellt, de az USA modellje eh, a jogszabály reformja után is érdekes Érdek, fontos dolog itt hangsúlyozni az, hogy a jó gyakorlatok oktató hatással lehetnek, és arra ösztönzik a többi tagállamot, hogy elfogadják ezt, de a rossz gyakorlatod, pedig rossz hatása lehet. Ezt látjuk a biztonság és hírszerzés területén. A franciák kezdik feladni a vizsgálóbírók szerepét ebben, és ezt a homályos brit rendszert akarják bevezetni, ez egy rossz példa, vagy rossz gyakorlat példája. Nem kell elmagyaráznom, hogy ez a terület miért vált problematikussá, de egy dolgot mindenképpen említenék. A jelhőszerzési ügynökségek költségvetése kiterjedt a szeptember 11 ei támadások óta. Tudjuk, hogy, hogy a legfontosabb garancia az a megfelelése, jog, jogszabályoknak a megfelelése, az a hírszolgálatoknál, dolgo, hír, ügynöks, hírszolgálatoknál dolgozók professzionalizmusa. az ügynökség, hogyha elmozdul az ellenőrzés felől, akkor nagy problémák merülhetnek fel, ezért a felügyeletre nagy szükség van. Nem fogom megmagyarázni, hogy miért van szükség felügyeletre. Ez ellenőrzi, hogy megfelelnek-e a jogszabályoknak az ügynökségek, de emellett ez helyettesíti a média felügyeletet, amely egyébként más közigazgatási adminisztratív területeken működik, itt azonban nem e, igazán. Azt sem fogom elmagyarázni, hogy ez a felügyelet a jelhírszerzésben miért volt hiányos. Mindazonáltal e, ezek a pontok szerepelnek a beszédem írásos változatában. A 2015-ös jelentésben és a 2007-es jelentésben is jelentés is megtalálható a Velencei Bizottság weboldalán. Négy elem van, amely korlátozza ezt a felügyeletet. Az egyik az ügynökség mandátuma. A második a küszöbök, amelyeknek, amelyeknek meg kell felelni, mielőtt a jelhírszerzési ügynökség megkezdheti a hírszerzést. A harmadik a minimalizálási elvárás, ez egy olyan mechanizmus, amelynek köszönhetően ki lehet zárni az irreleváns információt, végül pedig a felügyelet. És a felügyelet eh, ennek a három elemnek a való megfelelést is vizsgálja, ez ezt vizsgálja. Kezdjük a mandátummal. Az ügynökség, eh, vagy Nemzetbiztonsági Szolgálat eh, ügynöksége függ a felügyeleti szerv mandátumától is hiszen a jelzőszerzési ügynökségnek, hogyha széles körül mandátumot adunk, hogy idézőben releváns információt gyűjtsenek külföldi ügyekről, vagy releváns részleteket gyűjtsenek a terrorizmusa kapcsolatban, egyértelmű a konklúzió, hogy ilyenkor, egy ilyen esetben az ügynökség hatalmas mennyiségű információt fog gyűjteni, hiszen ez a feladata. A mandátumot a lehető legszűkebben kell meghatározni, elsődleges, primér eh, legislációban, jogszabályban, eh, a parlament eh, a megfelelő demokratikus szerv erre, de még akkor is, hogyha szűk mandátumot határozunk meg, parlamenti, által elfogadott törvényben, a jogot, még, a jogszabályokat még akkor is értelmezni kell, értelmezniük kell a munkatársaknak, és a jelhészerzés területén a törvényeket le kell fordítani szoftverre is. Ezeket a jogszabályokat tehát, amelyek a, az integritást védelmezik, ezt a szoftverre kell lefordítani, és a szoftver pedig emberek működtetik. Az egyik téma, ami rendkívül fontos, és ezt majd még később részleteiben megvizsgálhatjuk, ez az állandó lakosok és polgárok kérdése, másik oldalon pedig a nem állandó lakosok és nem állampolgárok kérdése. Ez teljesen világos az emberi jogok egyezményének értelmében el kell fogadni, hogy a nem állandó lakos külföldjének is vannak, van magánélethez való joguk. Ez egy alapvető kérdés. Még az Egyesült Államokban is, amely nem aláírója az Európai Egyezménynek, még ők is elfogadták ezt a pontot. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ezt a két kategóriát egyformán kell kezelni, és pontosan ez történt. Az Egyesült Államok modellje érdekes. A tiszta parlamenti mechanizmus, felügyeleti mechanizmus nem működik, ezt mutatja és ezért egy független testületet Privacy and Civil Liberties Oversight Boardot hoztak létre, mert a parlamenti ellenőrzés önmagában nem volt kielégítő. És ez a PIKLOB együtt a kül, külföldi hírszolgálati bírósággal együtt egy jó felügyeleti szervet vagy keretet képvisel. Ennek a felügyeletnek a lényege azonban az Egyesült Államok beli, vagy az Egyesült Államok polgárainak vagy állandó lakosainak az érdekének a védelme. Emellett a ö, külső hírszolgálati bíróság illetékessége is kérdés. Egyrészt vonatkozik -e ez Egyesült Államok és harmadik országok, vagy két harmadik ország közötti kommunikációra. Ez, ezt is tisztázni kell, ez egy fontos kérdés. A 12.333-as végrehajtási rendelet szerint ez nem a külföldi hírszerzési bíróság felügyeletére vonatkozik, tartozik, hanem a piklobra. Ami a parlamenti felügyeletet illeti, két strukturális oka van annak, hogy ez miért nem működhet jól. Először is eh, nagyon fontosak a technikai részletek. A parlamentek persze a eh, szakértők támaszkodhatnak, a második probléma pedig az, hogy a parlamenti képviselőknek van-e elég ideje erre. Bigford úr ezt már említette. Nagyon nehéz ezt betervezni, ez egy folyamatos elvárás, nem lehet fél évente egyszer ülésezni. Folyamatos napi szinten kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, monitorozni kell, tehát rendszeresen a kérdést. Aztán a hálózat problémája is felmerül. Ez egy hálózat, amiről beszélünk, a, a német kollégáink erre utaltak. Van itt, ez, ez nagyon érzékeny kérdés, egy parlamenti testületnek titkos információt átadni. Hiszen a hálózat egyéb tevékenységeire is fény derül ezáltal, és ez problematikus. A parlamenti mentelmi jogok azt jelentik, hogy nagyon nehéz, vagy nem lehet biztonsági screeningnek alávetni egy ilyen testületet. Egy másik pont, ami már elhangzott, a jelhírszerzés azt jelenti, hogy ez az egyéni jogokat sértheti. Az ilyen témák felügyelete a bíróságra tartozik és az alkotmányos hatalom megosztás elve miatt problematikus a parlamentnek és igazságszolgáltatási szerepet szállni. Két kulcsfontosságú pont van itt, ahol az emberi jogok védelme felmerül a jelhírszerzési eljárásban. Az egyik, amikor döntés születik a szelektorok alkalmazásáról, a második pedig, amikor egy elemző, egy ember úgy dönt, hogy egy adatot megtart vagy töröl. Az első típusú döntés az egy olyan döntés, ami nem igazán politikai kérdés, ez inkább bírósági vagy igazságszolgáltatási döntés. <clears throat> Egy olyan döntésről van szó, amely során különböző tényeket kell kiegyensúlyoz, kiegyensúlyozni, ehhez egy egész testület kellene, lehetnek tagjai bírák, de mások is. Olyanok, akik a külpolitikában, a hírszerzési technológiában kiismerik magukat, egy személy ezt nem igazán tudja megtenni, és Svédország és Németország ezért hibrid szerveket hoztak létre, és a, tehát a szervnek különböző személyek a tagjai különböző hátterű személyek, lehet, hogy ez nem minden államnak elfogadható, mert a hatalm, hatalmiak megosztása, szétválasztása problematikusra teheti egy testületben összehozni a különböző hatalmi ágakat, de Svédország és Németország ezt megtette. A második kérdés az adatok megtartása vagy törlése. Ez egy adatvédelmi kérdés. A döntést a testület személy, tagjai hozzák meg, és itt mérlegelési feladat van. A jelhéz esetében ez nagyon nehéz, mert nagyon sok információt gyűjtenem, mert ez lehet, hogy majd a jövőben hasznos lesz, de egy döntést kell hozni arra vonatkozóan, hogy az információ megtartásának milyen előnyei vannak, és ez milyen magánélethez való jog, vagy más emberi jogi kérdéseket vet fel ez az, ezek az adatvédelmi döntéseket, ezeket sem a parlamentnek kell meghozni. Ez inkább egy vizsgáló bizottságnak lenne e, erre bizottságra lenne ehhez szükség. Meg, meg kell, hogy vizsgálja az adatokat, az adatbázisokat, fekete nők azt a kérdést, hogy erről a szeméről miért tartottak meg információt, mutassák meg az engedélyeket erről, mutassák meg a határozatot, a döntést, ami alapján itt ez a, így történt, visszanyomozásra van szükség, visszakövetésre van szükség. Tehát egy bírósági testületre van szükség a szelektorok meghatározásához, és egy független szervre ennek a felügyeletére. Tudom, hogy egy kicsit eh, túlhaladtam már az időn, de nagyon fontos hangsúlyozni ezt, hogy akkor most akkor a parlamentnek mi a feladata, mi marad a parlamentnek? A parlament ugye azt gondolja, hogy ő nagyon fontos, és hát persze, hogy nagyon fontos. A parlament feladata mi? Csak a parlament dönthet az általános szabályokról, arra vonatkozóan, hogy az információt hogyan kell eh, gyűjteni, hogyan kell ezt megosztani más szervekkel, másodszor pedig csak a parlament dönthet általános szinten arról, hogy mik a biztonsági prioritások. Miről kell információ? Csak a parlament dönthet arról, hogy ez megírje a ráfordítást. A végső utolsó dolog pedig, amit a parlament tehet, és itt megemlítem a német modellt, a parlament szerepet játszhat a e, független szerve való kapcsolattartásban. A parlament e, e, nevezheti ki a személyeket, ez a testület elszámoltatható lehet a parlament felé, vagy összekapcsolható ez a testület a parlamenttel. A parlament egyrészt ösztönzője lehet ennek a független szervnek, hogy ez megfelelően végezze a munkáját, de közben, emellett pedig meg is védheti ezt a szervet az indokolatlan kritikától. Még beszélhetek néhány percben az igazságszolgáltatási rendszerről? Két percben, jó. Ami a bírósági engedélyezést illeti, ez az első téma, a szelektorok meghatározása. Ez, ez most bírókról beszélünk, ne felejtsük el, azonban, hogy különböző bírósági eh, hagyományokkal rendelkezünk, különböző szintű bírói hatalom van a különböző tagállamokban. Fontos hangsúlyozni azt, hogy nem hogyha egy dolgot említünk, akkor eh, ebben a nemzeti hátterünk szerepet játszik. A kulcsfontosságú téma itt az, hogy mind a kettőre szükség van. Nem elég a bírói engedélyezés, de nem elég a beágyazódott bírák jelenléte sem. A francia rendszerrel a probléma az, hogy a bírák egy kicsit kívül vannak a rendszeren, amit ellenőriznek, és ez az idő felhasználásban jelenthet problémát. Tehát valamilyen bíró, de minden mellett valamilyen bírói vagy kvázi bírói engedélyezésre szükség van, de össze kell kapcsolni ezt a follow up Ugyanis az engedélyező szerv nem tudja, hogy a gyakorlatban hogyan fogják az engedélyüket felhasználni. Össze kell tehát kapcsolni az engedélyezést a follow A follow résztvevőknek pedig korlátlan hozzáférést kell adni az adatokhoz. Tehát a, a kezdeményező vagy harmadik fél szabály nem lehet érvényes erre az adatvolumenre helyszíni ellenőrzést vagy szúrópróbaszerű ellenőrzést mindenképpen lehetővé kell tenni. A, holland vagy a svéd szervek hozzáférnek az adatbázishoz. Tehát nem arról van szó, hogy azt mondják, hogy egy hét múlva jövünk, hogy lehetőséget adjanak -e erre a, ezzel a testületnek arra, hogy eltakarítsák a hullákat, hanem közvetlen hozzáférést kell biztosítani, bejelentés nélkül adhok módon. Végül összefoglalást próbálok adni, nagyon nehéz, komplikált, komplikált témáról van szó, nehéz ebben igazságot tenni a rövid idő alatt, amit a Velencei Bizottság kimondott, az az, hogy a jelhírszerzés nem fog megszűnni azért, mert nem szeretjük. Az ügynökségek nem fognak lemondani a jelhírszerzésről azért, mert nem szeretjük. De a jelhírszerzési ügynökségeket lehet szabályozni, szigorúan vagy, vagy engedékenyen. És ezt, ennek kell tudatában lennünk. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, Cameron professzor úr. online elhelyezzük ezt a prezentációt, hogyha egyetért ezzel, igen. Nagyon érdekes volt, amit a végén mondott a bírói felügyeletről és egyéb kérdésekről. Lesznek majd kérdések, éppen ezért szeretném, hogy rövidek legyenek az előadások. Gottheimer úr, hogyha ön tartaná magát a 10 percet, akkor azt hiszem, hogy még több dolgot hallgathatnak meg a, a publikumtól. Az alapjogi ügynökségnél dolgozik Gottheimer úr, egy tanulmányt fog bemutatni a demokratikus felügyeletről, már jó parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, köszönöm a meghívást. Egy projekt előzetes eredményeit szeretném bemutatni az Európai Parlament kérésére hajtottuk végre ezt a tanulmányt. A hírszerési szolgálatok munkájáról és az alapjogok tiszteletben tartásáról szól ez az EU-ban. Should have a slide. Well, I'll keep going for the sake of time. Uh, anyway, you've received here a... Azért beszélek tovább, mert nincs sok idő. Bizonyára megkapták ennek a projektnek a háttér feljegyzését. A rendelkezés álló időben három témáról szeretnék beszélni, felügyeleti kérdésekről, a magánélethez való jogról és az adatvédelemről. Aztán beszélek majd a jogorvoslat kérdéséről, illetve a, a felügyeletről is. Ezen a dián láthatjuk ezt a három fő témát. Először is hadd mondjam el azt, hogy hagyományosan a titoktartás jellemezte a hírszerzést, pedig azt gondolom, hogy elvileg ugye a hírszerzés bizonyos szempontból titkosnak kell, hogy maradjon, de fontosnak tartom azt is, hogy egy modern jogrendszer szóljon arról, hogy ezt milyen körülmények között tehetik, illetve megfelelő jogorvoslatot kell ö, fenntartani, amely biztosítja a hatékonyságot, fontosnak tartom azt, hogy létezzen a felügyelet, függetlenül attól, hogy ezt kitartja, vagy kiteszi meg a parlamenti képviselők, vagy a bíróság. Nagyon fontos az, hogy mindig fedü, mindig meglegyen a felügyelet, tehát a hírszerző szerveket mindig kérdésre lehessen mondani. Bigford úr már tartott egy nagyon átfogó értelmezést, de most el szeretném azt mondani, hogy milyen normáink vannak, az emberi jogi normákat az ENSZ és az emberi jogi karta is, európai karta is szabályozza. Tehát nagyon fontos, hogy betartsuk a jogszabályokat, meg legyenek a szükséges garanciák a megfelelő felügyeletre és a jogszabályokra. Tehát olyan jogszabályok ellenek, amelyek előreláthatóak és egyértelműek. megfelelő garanciákra van tehát szükség. Ennek két fontos eleme van a bíróság szerint. Egyrészt a megfelelő felügyeleti rendszer, másodszorban a megfelelő jogorvoslat a személyek számára. Benemeszon az ENSZ különleges jelentéstevője, még két dologgal egészíti ki ezt a listát. A felügyeletnek tiszteletben kell tartani a szükségesség és az arányosság elvét. Tehát az államoknak, az országoknak demonstrálniuk kell azt, hogy legitim módon járnak el, amikor adatokat gyűjtenek, másrészt pedig, hogy hatékonyak. A magánélethez való jog mindenkit megillet, függetlenül attól, hogy hol él, vagy milyen állampolgárságú. Ezek a minimum normák, amelyeket nemzetközi szinten hoztak létre. A kérdés számunkra az, hogy ezt a normát hogyan lehet alkalmazni, ugye először is annak figyelembe vételével, amit Edward Snowden fedett fel. A Velencei Bizottság erre próbál választ adni, várjunk egy európai bírósági ítéletet is. A második kérdés pedig az, hogy tagállami szinten hogyan lehet továbbfejleszteni ezeket a normákat. Most a jogorvoslatról szeretnék beszélni. Ezen a dián azt láthatják, hogy milyen lehetőségek vannak jelenleg az Európai Unió különböző tagállamaiban. A személyek fölkereshetnek egy bírót, de kutatásaink azt mutatják, hogy az emberek nem nagyon szeretik ezeket a hosszú és drága megoldásokat előtérbe helyezni. A felügyeleti kérdésekkel még az is probléma, hallottuk ezt az imént, hogy olyan emberekre van szükség, olyan igazságszolgáltatási igazgatásban dolgozó személyekre van szükség, akik hozzáférnek ezekhez a dokumentumokhoz. Ezért több tagállamban vannak olyan szakbíróságok vagy szakbírók, akik kimondottan ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak. az embereknek ilyenkor megvan az a lehetősége is, hogy nem igazságügyi szervekhez forduljanak, ez általában egyszerűbb és olcsóbb, ezt preferálják sokszor az emberek. Láthatják a szlájdon, hogy milyen lehetőségek vannak a tagállamokban. Az a gond ezekkel a nem igazságszolgáltatási szervekkel, hogy sokszor sokkal korlátozottabb lehetőségeik vannak. A tagállamokban ezeknek a ezeknek a szerveknek csak körülbelül a fele rendelkezik döntéshozatali jogkörrel. A felügyelet lényege az, hogy elszámoltathatóak legyenek a hírszerző szervek. Ez az ábra mutatja, hogy kik a különböző szereplők. Tegyük félre most a kormányzati szerveket, illetve az, hogy a hírszerző szolgálatokon belül milyen elszámoltathatóság van. Ez jogszabályfüggő. A média és a civil szervezetek szerepe fontos, és a Snowden ügy is, amely 2013. júniusában robbant ki, ezt mutatja, tehát nagyon releváns volt a média szerepe a tájékoztatásban. sok per indult el ezekben a témákban, és sokszor a tárgyalások még nem zárultak le. Fontos a média és a civil szervezetek szerepe abban is, hogy ez egyfajta ellenőrzést jelentő közvitát indít el, reformokat generál. Franciaországban is láthattuk erre példát. Tehát a civil szervezeteknek ilyen kommentáló szerepe is van. az Európa Tanács, az Európa Tanács tagállamaiban létezik egy jogszabályrendszer, tehát az ide tartozó országok elszámoltathatóak. Három, a három legstruktúráltabb felügyeleti rendszerről szeretnék beszélni, a parlamenti felügyelet, erről már beszéltünk, a jogkereszt kialakítása, meghallgatások szervezése, ez mostában nagyon fontos volt, a vonatkozó költségvetés elfogadása, ez főleg a jel hírszerzés szempontjából elengedhetetlen, illetve akár a vizsgálati jogkör is ide tartozik. Itt vannak a szakértői szervek, illetve az igazságszolgálat igazságszolgáltatás részéről történő felügyelet, ez lehet előzetes vagy, vagy utólagos. Most a célzott felügyeleti, célzott megfigyelési intézkedések elfogadásáról szeretnék beszélni. Rendkívül fontos az, hogy ellenőrizzék azt, hogy jogszerűen hajtják végre a megfigyelést, ehhez egy elfogadási rendszerre van szükség. A tagállamok felében van olyan rendszer, hogy a bírák vagy az ügyészek hagyják jóva a megfigyelést, egyéb. Az a többi tagállamban ezt miniszterek, miniszterelnökök tehetik meg. Amikor ezt a bírák teszik meg, akkor azt hiszem az azt jelenti, hogy elgondolkodtak a tagállamok az európai minimum normákon. Mi történik akkor, amikor a megfigyelés mikor, mi történik akkor, amikor a megfigyeléshez nem szükséges semmilyen jóváhagyás vagy engedélyezést? Egyébként van egy jelenleg is folyó em, per, amelyre utalok itt, és amely a kompatibilitás kérdését veti fel. Ami a jel hírszerzést illeti, Cameron professzor úr már sokat beszélt erről, Összefoglásul csak annyit mondanék el, hogy nincsen semmiféle harmonizáció a tagállamok között. Látható, hogy négy különböző tagállamban négy különböző jogszabály, különböző típusú jogszabály született erről, pedig nagyon részletes az jogszabály. Parlamenti felügyelet. Ez a leggyakoribb módja a felügyeleti jog gyakorlásának. 24 olyan parlament van a tagállamok között, akik ezt gyakorolják. Láthatjuk itt az alap jogköröket, illetve azt is, hogy bizonyos parlamenti szakbizottságok plusz jogköröket is vindikálnak, például ajánlásokat fogalmazhatnak meg, amelyek akár kötelező érvényűek is lehetnek. Most a szakértői szervekről beszélek. 14 tagállamban vannak ilyen szakértői szervek. Van egy, egyébként olyan tagállam, ahol több is létezik ezekből, tehát több szakértői szerv. Azt hangsúlyoznám ki, hogy mik a jellemzői ezeknek a szerveknek, megfelelő jogkörnek kell nekik adni. Az imént beszéltünk a mandátumról, ez nagyon fontos, de az is, hogy meglegyen a finanszírozások, a költségvetésük, a függetlenségük, illetve a szakértelmük. A magánélet védelme. Azt vizsgáltuk itt, hogy az adatvédelmi hatóságnak mi a szerepe ebben, tehát nekik is van a rálátásuk a felügyeletre, aktívak-e a felügyeletben. 28 adatvédelmi szervezet van, ezek elvileg együttműködhetnek más felügyeleti mechanizmusokkal. Az emberek inkább az adatvédelmi hivatalhoz fordulnak, hogyha azt látják, hogy az adataik védelme forog kockán, vagy biztonsága forog kockán, de több lehetőség van erre. Van olyan az védelmi hatóság is, amely minden jogszabálynak megfelel, de vannak olyan adatvédelmi hatóságok is, amelyeknek korlátozott a, korlátozott a mandátuma, és az eljárások és eljárási akadályokat kell akadályokon kell túllépniük ezeknek a hatóságoknak, hogyha a hírszerzéssel kerülnek összetűzésbe. Nézzük a következő ábrát. Ezen az látható, hogy milyen sokféle tagállami gyakorlat van ez a szakértői szervek terén. Négy olyan tagállam, négy tagállam van, ahol van egyrészt egy szakértői testület, illetve van egy maximális jogkörrel bíró jog, jog adatvédelmi hatóság, de van öt olyan tagállam, ahol egyik sem igaz, tehát nincs sem szakértői testület, sem teljes mandátummal rendelkező vagy jogkora jelentkező adatvédelmi hatóság. Azzal nem foglalkoztunk, hogy ennek milyen hatása van, mert ehhez kvalitatív terep, társadalmi terepmunkára van szükség. Ezt meg fogjuk tenni, ez a második része a munkánknak. Ez azt jelenti, hogy hogy kapcsolatba fogunk lépni tagállami szinten különböző szervekkel. Interjú, meg fogjuk interjúvolni ezeket az embereket, ezeket a, ezeknek a szerveknek a képviselőit a tagállamokban. Ez nagyon komoly módszertani kihívásokat is felállít ez a munka, de az Európai Parlament kérésére mindenképpen valahogyan válaszolnunk kell összefoglalásként mit szeretnék mondani. A jogkeret csak előfeltétel, és ezt folytonosan aktualizálni kell a technológia fejlődését követendő. Fontos tehát az, hogy legyenek jogorvoslati lehetőségeket, illetve egy átfogó és hatékony felügyeleti rendszerre is szükség van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és köszönöm a Velencei Bizottságtól, valamint az Alapjogi Ügynökségtől a kollégák ész előadásait. Most pedig megnyitom a vitát, hogy a Nemzeti Parlament és Európai Parlamenti képviselők hozzászólhassanak. Már van egy listán, kérném megint a parlamentektől érkezett kollégákat, hogy jelentkezzenek. Ha eddig nem tették meg, akkor egész egyszerűen emeljék fel a kezüket. De ha lehet, akkor kérném ezen alapon jelezzék, hogy hozzá kívánok ezt szólni, még az előző fordulóból voltak kollégák, akiknek nem tudtuk megadni a szót, így először velük kezdjük. Ruiz kollega az Európai Parlamenttől, de kérem menet közben is jelentkezzenek. Ruiz képviselő. It's your question. No. If you, sorry. I'm, you? Mr. Rees. Are you... Rees uh, úr, hallgat? Hallgat engem? Mert ha hozzá szeretne szólni, akkor... Pardon. Eh, muchísimas gracias. Köszönöm szépen, elnök úr, nem nem tudom, hogy rám eh, gondolt. Nagyon érdekesnek tartottam azt, amit eh, az előzők el, előző vendégeink elmondtak. Az igazság az, hogy amikor a biztonsági ügynökségről, a biztonságról beszélünk, a különböző tagállamokban rendkívül eltérő a helyzet, és az igazság az, hogy a technológiai változásokkal, vívmányokkal ebben a változó világban azzal is szembesülünk, hogy a magánéletünk feletti manipuláció, valamint a jogainkba való beavatkozás lehetősége sokkal nagyobb, mint korábban volt. Egy olyan országból származom, ahol nagyon sokat dolgoztunk évtizedeken keresztül a terrorizmus ellen, a rendőri szervek, valamint a hírszerző szolgálatok is, és országként szembe kellett szállnunk mindazzal, amit a különböző korlátok jelentettek. Ezt meg kellett tennünk a hatékonyság érdekében. Spanyolországban például van egy Nemzeti Bíróság néven ismert szakosított bíróság, ahol a bírák a szervezett bűnözés és a terrorizmus kérdéskörével foglalkoznak, ez a hatáskörük. Másfelől van egy további jelentős kérdés, nem egymástól elkülönítve kell a biztonsági szerveket figyelembe vennünk, hanem össze kell kapcsolnunk a rendőri szervek munkájával, hiszen nagyon könnyű azt mondanunk, hogy a terrorizmus elleni küzdelem vagy a szervezett bűnözés kérdéseit ezekre az ügynökségekre hárítjuk, és nem a szokványos rendőri szervekre. Elhangzott az, hogy mi a különböző vizsgálati szervek, illetve a költségvetések helyzete. Figyelembe kell vennünk a rendőri szervek felépítését, valamint a hírszerző szolgálatok felépítését, mert jelenleg a rendelkezésünkre álló eszközökkel nagyon fontos, hogy az alapvető jogainkba való beavatkozással szemben fellépjünk. Korábban a 21. század előtt erre nem volt példa. Mit tehet tehát a rendőrség? Melyek azok az eljárások, amelyek mentén felléphet, és mi az, amit a hírszerző szolgálatok hatáskörében kell hagyni? Ez egy nagyon lényeges kérdés, mert könnyű azt mondanunk, hogy felhasználhatjuk bármilyen módon a hírszerző szolgálatok munkáját. Aztán ott vannak a szisztémikus, rendszerszerű kihívások is. A szervezett bűnözés és a terrorizmus az elkövetkező évtizedek során egy nagyon lényeges probléma lesz, ami azt jelenti, hogy az egészet összességében kell megvizsgálnunk. Egyfelől persze oda kell figyelnünk a hírszerző szolgálatokra, de azt is láthatjuk, hogy mindez gyerekcipőben jár még. Tehát az elemzést folytatnunk kell, és ki kell igazítanunk a különböző kereteket a hírszerző szolgálatok és a rendőri szervek együtt kell, hogy fellépjenek. Nagyon sok munka vár még ránk. És azt hiszem, hogy nekünk, parlamenti képviselőnknek mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez arányos és rendezett legyen. Várjuk tehát ezt a jelentést, és várjuk azt is, hogy a bíróságok is meghatározzák, mi a rendőri szervek és mi a hírszerzőnökségek feladata. Az igaz, hogy a hírszerző szolgálatok soha nem rendelkeztek még ekkora hatáskörrel, és sohasem szembesültünk még ezzel az óriási kihívással, hogy korlátozzuk, korlátok közé helyezzük az ő munkájukat. Nagyon fontos azonban most, hogy mindezt kiegyensúlyozottan tegyük meg. Hát ez nem is annyira egy kérdés volt, mint inkább egy nyilatkozat, de ezért kérném, hogy a kollégák majd reagáljanak rá. A Franz Perhap a Bundesrat részéről, a belügyi bizottság elnöke a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! A német Bundestagban van egy bizottság és a munkánk során felmerült az is, hogy adott esetben Ausztria is az érintettek közé tartozik. A német szövetségi kormány szempontjából ez egy nagyon fontos vád, és a német alkotmányvédelem is feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a büntető törvénykönyv értelmében. Azt szeretném tudni, hogy milyen jogi intézkedéseket hozhatunk meg az Európai Unióban annak érdekében, hogy az ilyen kémkedéseket, valamint az adatok harmadik felek kezébe való továbbításával szemben fellépjünk, ezeket megakadályozzuk, és az Európai Unióban találjunk egy olyan keretet, amely alapján először az Európai Uniót lássuk el adatokkal, ha ezek szükségesek, és ezt követően milyen szabályok alapján lehetséges az, hogy a baráti hírszerző szolgálatokat tájékoztassuk. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a tömör kérdést. Most pedig Iva Zsoli, a francia képviselő. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy figyelemmel követtem az előadásokat, és ha jól értettem, nincsen az e hírszerzésről se kapcsolatos megfelelő felügyelet eddig. Úgyhogy paradigmaváltásra van szükség. A francia példát tekintve 2007-ig 6 ezer administratív kontrollra került sor évente. Volt egy testület, amely ezt a 6 ezer ellenőrzést elvégezte. Ma már több tíze, több százezer vagy millió lehallgatásra és információ lefoglalásra kerül sor, és egy olyan bizottság végzi az ellenőrzést, a felügyeletet, amely csak részmunkaidőben dolgozik, hogy úgy mondjam, néhány, néhány bíróval. Kérdezem Cameron professzortól, hogy az eszközök asszimetriájáról gondolkodtak-e már. Egyrészt van itt egy hírszolgálat, eh, hírszerzési szolgálat, amely eh, hatalmas eszköz, eh, eszközökkel rendelkezik. Az NSZ-ban például 500 ezeren dolgoznak, az Európai Hírszolgálatnál több tízezer ember az ellenőrző szervek, a felügyelő szervek azonban néhány emberből állnak, és ők is csak az idejük egy részét áldozzák erre a feladatra. Még akkor is, amikor csak néhány ezer lehallgatást kellett ellenőrizni, már akkor sem volt elegendő a személyzet. Hogyan lehet ezt a problémát orvosolni? Thank you very much, Eva. Köszönöm szépen. Most pedig a spanyol parlament részéről José Ignacio Sánchez következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék egy gondolatot megosztani a parlamenti képviselőkkel. Braque úr, aki az előző fordulót elnökölte, olyas valamiről beszélt, amit mindannyian tapasztaltunk, egyfajta feszültséget a parlamenti képviselők említették ezt, hogy ugye védeni kell az állampolgárokat, de ott de ott egyfajta feszültség húzódik meg a hírszerző szolgálatok között is. Azon személyek, akik a hírszerző szolgálatok szerepe mellett állnak ki, nagyon elégedettek lehetnek, ugyanis a képviselők úgy tűnik saját maguk szeretnék korlátozni ezt az ellenőrzést, illetve hangoztatják, hogy a parlamenti ellenőrzés gyakorlatilag lehetetlen, a hírszerző szolgálatok felett. Mindenféle kifogásokat, ürügyeket hallhattunk, a technikai nehézségektől kezdve, mintha például 25 évre volna szükség, hogy az ember felfogja, hogyan működik egy telefon, eh, ahhoz, hogy megállapítsa, hogy nem lehet lehallgatni egy telefonbeszélgetést. Vagy az olasz kollega például azt mondta, hogy a parlamenti ellenőrzés eh, nem mehet túl a költségvetési ellenőrzésen, tehát csak a források megfelelő felhasználását kell ellenőriznünk, hogy a cseh kollega például azt eh, hangoztatta, hogy a hírszerző szolgálatok feletti ellenőrzést korábbi a hírszerző szolgálatoknál dolgozó ügynökök hajtsák végre. Az igazság az, hogy tűnik, hogy a politikusok egyetlen érdeke az az, hogy a politikai pártok felett gyakoroljanak felügyeletet. Számomra a legaggasztóbb az, hogy mi történik az általam képviselt állampolgárok jogaival. Egy parlament előtt nem csak azt fogom kérni, hogy senki ne kémkedjen az ellenzék után, hanem az állampolgárok után sem. Tehát a parlamenti képviselőknek azt kell felmérnünk, hogy van egy konkrét szerepünk. A bírók azok, akik az engedélyeket megadják, itt egy vizsgálati folyamatról van szó, de a parlamenti képviselők azok, akik politikai ellenőrzést gyakorolnak kormányzati szervként. különböző ürügyek hangzottak el. Az igazság az, hogy ezek nem meggyőzőek. Elhangzott például az is a Velencei Bizottság jelentése kapcsán, hogy milyen kifinomultak ezek a technikai rendszerek. Hát az igazság az, hogy minden parlamentben vannak bizottságok, illetve képviselők, akik az atomerőművekkel foglalkoznak, de nem mondható, hogy, hogy szakértők lennének nem szabad azt állítani, hogy a parlamentek nem rendelkeznek kellő ismeretekkel, szakismeretekkel. A technikai szakismeretet be lehet vonni. Azt hiszem, hogy a parlamenti képviselők attól függetlenül, hogy lehetnek szakértői testületek vagy bírók, nem jöhetünk el ide, Brüsszelbe, hogy azt állítsuk egymás előtt, hogy, hogy lemondunk a politikai ellenőrzési hatáskörünkről az ügynökségek felett. A Velencei Bizottság jelentéséből kizel az, hogy vannak olyan elemek, amelyeknél valóban a politika ellenőrzésnek érvényesülnie kellene. És itt nem eseti alapon kell ezt megvalósítani, hanem utólagos ellenőrzésre van szükség. Ahogyan az minden bizottságban megtörténik, amikor például a rendőri szervek munkáját ellenőrizzük, annak is megvan a kényes politikai természete. Tehát amit szeretnék megosztani a kollégákkal, az az a gondolat, hogy ne vonjuk le azt a következtetést, hogy mi bármilyen oknál fogva képtelenek volnánk ezt a kormányzati közszervet vagy közszolgáltatást ellenőrzés alá vonni. Vannak szakértői testületek, de az állampolgárok akkor valóban azt a kérdést fogják feltenni, hogy mi az értelme a parlamenteknek, a parlamenti képviselőknek, hogyha nem képesek a magánélethez való jogukat megvédeni, hogyha mi parlamenti képviselők nem vagyunk képesek ezt keresztül vinni. Köszönöm. Most pedig az Európai Parlament részéről Sophie Intfeld következik. Köszönöm, elnök úr. Még mindig nem kaptam elég biztosítékot, sajnálom, hogy a korábbi hozzászólók már elmentek. Valóban, hogyha a felügyeletnek megvannak a jó mechanizmusai, hatékony mechanizmusai, a hírszerző szolgálatok számos tevékenysége kicsúszik különböző okoknál fogva az ellenőrzés alól. Elhangzott például az, hogy van egy határon átnyúló komponense az egésznek, és nagyon sok minden abból, amit tesznek a hírszerző szolgálatok, ezt jó maguk is úgy értékelik, hogy a jog keretei között történik. még a CIA kínzási programja is valamilyen módon bizonyos értelemben engedélyezett volt, jogi szempontból bizonyos értelemben engedélyezték ezt a gyakorlatot. Elmondható, hogy illegális volt vagy erkölcsön, de annak idején ezt engedélyezetnek tekintették. És volt egy közelmúltbali eset is, a brit titkos szolgálat Hollandia területén egy vállalat után kémkedett. Ezt ők nem tagadták, azt állították, hogy jogszerűen jártak el. Így valóban nehéz bármilyen fajta felügyeletet gyakorolni, ha egyszer úgy tűnik, hogy minden jogszerűen történik. Most itt a meghallgatás során olvastam a holland sajtóban, hogy bebizonyították, ha jól tudom, egy osztrák parlament bebizonyította azt, hogy a német hírszerző szolgálat, a BND az NSA kérésére holland vállalatok és intézmények után kémkedett, hogyan akarunk egy ilyen fajta tevékenység felett bármilyen ellenőrzést gyakorolni. Igazából a korábbi hozzászólókhoz intézném ezt a kérdést, nem annyira azokhoz, akik most a pódiumon vannak, ha azt állítjuk, hogy az egyének úgy érzik, hogy jogsértés történt velük szemben, forduljanak bírósághoz, az esetek túlnyomó többségében nem is tudják azt, hogy tömeges megfigyelés alatt álltak. Mondhatjuk azt, hogy nem szeretjük azt, hogy valaki kémkedik utánunk, de az igazság az, hogy ez így nem működik. Sokkal határozottabb felügyeletre van szükségünk. Az az érzésem, hogy még akkor is, ha hatályban van, ha működik ez a fajta robusztusabb megfigyelés, ha megnézzük a CIA programját, vagy az NSA programját, vagy a brit GCHQ, a brit hírszerző szolgálat fellépését, nem azt betörő között, de azért valami konkrétabbra van szükségünk, mint ami most a kezünkben van kellenek nemzetközi mechanizmusok, ha valóban van nemzetközi együttműködés a hírszerző szolgálatok között. Köszönöm szépen, Szofi. Két parlamenti képviselő jelentkezett, először a Bundestag részéről Hans Christian Ströbele. Szeretnék arra utalni, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mi parlamenti képviselők csak azt ellenőrizhetjük, amiről tudomást szerzünk, amiről vannak ismereteink, és amit megértünk. Valószínűleg közöttünk senki sem titkosszolgálati szakértő, és éppen ezért arra van szükségünk, és egyébként ezt Németországban így próbáljuk megszabályozni, megpróbálunk szakértőktől támogatást kapni van egy testület, a parlamenti ellenőrzési testület, amelynek kilenc képviselő a tagja, de ez a testület megpróbál különböző területekről szakértőket bevonni. Ön is említette, hogy össze kell kapcsolnunk egyfelől azt a szakértelmet, amelyet külső kollégáktól szerzünk meg, valamint a politikai ellenőrzést. Éppen ezért számunkra az amerikai kongresszus a példakép, hiszen ott a képviselők számos munkatársal rendelkeznek, akár 60 személlyel is, akik a hírszerző szolgálatoktól megszerzik az információt, amelyet aztán megfigyelhetnek, ellenőrizhetnek a, a kongresszusi képviselők. A holland kollega, valamint az osztrák kollega is utalt arra, hogy az illegális titkok titkosak maradhatnak-e? Tehát a különböző kormányok vagy hírszerző szolgálatok jogszerűtlen úton megszerzett információkat titokban tarthatnak-e? Például illegális a német jog alapján az Európai Unió intézményeit, vagy az európai, nyugat-európai kormányokat lehallgatni, kémkedni utánuk. A német kormány eltitkolhat-e információkat előttünk az ilyen illegális kémkedési akciók szerzett információkat. Tehát illegális titkok nem maradhatnak titkosak. Ezeket a parlament tudomására kell hozni, hogy ebből levonhassuk a konzekvenciákat. És egy harmadik megjegyzésem is volna. Edward Snowden természetesen mindannyiunk számára egy, szinte egy korszakváltásnak a példaképe is, hiszen az általa nyilvánosságra hozott dokumentumoknak köszönhetően sokkal többet tudunk, mint korábban. Ebből nem kellene levonnunk azt a következtetést, hogy szükségünk volna az ilyen informátorokra vonatkozóan egyfajta európai szabályozásra. Az alapvető jogok, az emberi jogok védelme eh, érdekében fel kellene lépnünk. Itt nem csak az amerikai hírszerző szolgálatok eh, hajtottak végre túlkapásokat. Az információkat ki kellene eh, adnunk. A nyilvánosságot, illetve a parlamenti képviselőket nem kellene tájékoztatnunk. Az Európai Bíróság foglalkozott már ilyen kérdésekkel, amikor üzleti titkokról volt szó, vagy amikor a vállalatokon belül különböző botrányokat tártak fel a munkatársak. Azt hiszem, hogy a, a hírszerző szolgálatok esetében is szabályozásra van szükség, hogy az egyének biztosak lehessenek abban, hogy az emberek ne járjanak úgy, mint Edward Snowden, ne kerüljenek börtönbe. Ilyen alapelveket Európának meg kell teremtenie. köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! Kevés az időnk, fél egykor következik az ebédszünet, és szeretném még a vendégeinknek is megadni a szót, a lehetőséget, hogy reagáljanak az elhangzottakra. Most hirtelen nagyon sokan jelentkeztek utolsó, az utolsó percben, Úgyhogy, ha megengedik, akkor korlátoznám egy-két percben a hozzászólási időt. Mostantól fogva nem tudom, hogy önöknél a nemzeti parlamentekben mi a szokás. Tudom, hogy az Egyesült Királyságban nincs időkorlátozás. Hmm. Azt hiszem, hogy akár holnap reggel hatig is itt maradhatnánk, hogyha most megválaszolnánk a kérdéseket, és jönnének további kérdések. Ön skót, nem tudom, hogy a skót parlamentben mi a szokás, úgy tudom, hogy ott sincs időkorlátozás. Talán próbáljunk meg egy-két percre szorítkozni, és aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább. Először is most a néppárti koordinátorunk következik, Monika. Meglátjuk, hogy hogyan működik ez. Sajnálom, hogy ön az első áldozat, akire alkalmazzuk ezt az időkorlátozást, ez nem személyes, okból történik. Mónika parancsoljon. Claude, boldogulok azt hiszem két perccel is. Nem kell mindig hosszúra fogni. Teljes mértékben jónak tartom azt, hogyha a parlamenti képviselők bevonják a külső szakértelmet, vagy például, hogyan a Swiftnél tettünk, egy szakosított bírói testület értékeli az információkat, és később tájékoztatást kap a parlament. Azt hiszem, hogy nem várhatjuk el a parlamenti képviselőktől, vagy adott esetben túlbecsülnénk a parlamenti képviselő képességeit, hogyha azt gondolnánk, vagy azt állítanánk, hogy mindenki kiismeri magát ezekben a témákban. Vannak szakértők, akik ezzel foglalkoznak, és éppen ezért elvárható, hogy aztán ők adjanak tájékoztatást. De Ströbelő úr, amikor illegális információkról van szó. Először is azt kellene tisztázni, hogy mi minősül illegális információnak, hogyan értékeljük ezeket. Viszont fordítva, ebben az összefüggésben azt is meg kell jegyeznem, hogy a hírszerző szolgálatoktól származó esetleges információk, egyetértek azzal, amit Sophie Intefeld egyébként a kínzással kapcsolatban elmondott, azt hiszem itt a parlamentben senki sem állítaná azt, hogy támogathatóak ezek a tevékenységek. Azt hiszem, hogy itt eléggé egységes a vélemény a kapcsolatban, hogy ez teljességgel elfogadhatatlan, de jónak tartom azt, hogy gondoskodjunk az átláthatóságról. De ha a parlamenti képviselők erre törekednek, akkor azt is biztosítanunk kell, hogy a lényeges információk, amelyeket mi megkapunk, ezek ne a médiában landoljanak. Mert különben a különböző hírszerző szolgálatok is rámutatnak arra, hogy az esetben ez a bizonyos emberek életét is veszélybe sodorhatja. Tehát ha a parlamenti képviselők nem tartják magukat ezekhez a szabályokhoz, az problémát jelent, közlekvensen kell eljárnunk. Ami pedig az informátorokat illeti, fontosnak tartom, hogy legyenek, de azért nem kell túl dicsőítenünk őket megfelelő védelmet kell biztosítanunk azoknak, akik valóban öm, lényeges információval tudnak szolgálni a nem jogszerű eljárásokkal kapcsolatban, és ilyen információkat eljutatnak a képviselőkhöz. Fordítva azonban az is egyértelmű kell, hogy legyen, hogy nem szabad az információnak kiszivárognia, mert ez nagy kárt okozhat. Egy véleménnyel nem értek egyet, hogy az NSA vel kapcsolatos információ nem volt hasznos, hogyha nyomon követjük a tényeket, akkor valóban ott olyan információkról volt szó, amelyek eljutottak hozzánk, és valóban hozzájárultak ahhoz, hogy súlyos támadásokat lehessen megelőzni, illetve segítettek tisztázni különböző bűncselekményeket, tehát differenciáltan kell ezt az egészet szemlélnünk, nem szabad egy oldalúan tekintenünk ezt. Thank you, Monica. Next is from the national... Köszönöm. Peter Pace következik, Ausztriából tessék. Oké. Okay. A Bundesrátból. Köszönöm, most tanulom éppen a mikrofon gombot használni. Én most az NSA és a BND-vel kapcsolatos dokumentumok közzétételéért felelős személy vagyok, és belga és holland kollégákkal együtt végeztem ezt a feladatot. Krisztián Stöbele is említette ezt. A hírszerzési munka együttműköd, nemzetközi együttműködésben folyik részben, és ezek gyakran, eh, vagy legalábbis ezeknek egy része eh, törvényellenes. Én a, az osztrák parlamentből az NSA eh, prioritási listájáról mindenféle alternatív út, utakon, módakon kell, hogy tájékozódjak ahhoz, hogy a feladatomnak megfeleljek, a feladatomat el tudjam végezni nem csak Ausztria ellen folytatott az NSZ és a BND kéntevékenységet, és itt nem működik az együttműködés. De most hagyjuk ezt a problémát, egy másik problémára hadd utalják. Ausztriában rájöttünk arra, és nyilván más országokban is hasonló a helyzet, hogy a kémelhárítás nem működik addig, amíg ez a hírszerzés része kb. 30 éve ellenőrzöm a parlamenti eh, hírszolgálatot, és eh, úgy látom, hogy legalábbis nyugaton olyan ez, mint egy család ott van egy nagy testvér Washingtonban, egy közep, középső testvér Berlinben, és egy kis testvér Bécsben. És a kis testvértől nem várhatjuk, hogy a részben illegális, a nagy testvér és a középső testvér illegális tevékenységét ellenőrizze. Ez így nem működik. Nem működik, mert az ilyen családi helyzetekben a kis testvér az, aki inkább kikap, mint hogy információhoz jutna. Ez a helyzet most Ausztriában. Meg kell néznünk, hogy, hogy hogyan tudunk a parlamenti ellenőrzéssel, felügyelettel együttműködni, de azt is meg kell nézni, hogy nem lenne jó országról országra megnézni hogy hogyan lehetne a hírszolgálattól eltávolít, el, szakítani a kémelhárítást. Köszönöm szépen. olasz képviselőn következik, Katrina Ancsdicsi. Grazie, grazie Presidente. Io intanto intendo ringraziare. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az összes eh, jelentéstevőnek, illetve az összes előadónak, akik még azoknak is meg az első panelben vettek részt. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk. Egy olyan témáról, amely mindenkire hatással van, minden tagállamra. Ahol hírszerzésről beszélünk, ott bizony biztonságról is beszélni kell, nemzetbiztonságról. Ehhez a nemzetbiztonság fenntartásához fellépésekre van szükség, és ezek a fellépések sokszor károsan hatnak a magánélethez való jogra, vagy az alapszabadságra. Ezért fontos az, hogy erről beszéljünk, hogy beszéljünk a demokratikus ellenőrzésről, felügyeletről, Miután én is parlamenti képviselő vagyok, számomra is nagyon fontos ez, és ott vannak a különböző szakértői testületek kis, tehát nem csak a parlamentből, hanem máshonnan is származhat ez a felügyelet, vagy akár a bíróságtól, a bírótól. Az ő feladata is az, hogy a jogszabályokat tiszteletben tartsák. Fölmerült bennem a kérdés, hogy a hírszerzések, a hírszerző szolgálatok, hogyha határon túllépő jelleggel jutnak hozzá adatokhoz, akkor mi szokott történni? Nem lenne szükség némi koordinációra a hírszerző szolgálatok között? Tudjuk, hogy ez néha nehézségekbe ütközik. De szerintem akár az ellenőrző vagy felügyeleti szerveknek is együtt kéne működni. Mit kell tenni az Európai Parlamentnek ebben a témában? Itt kérdést tennék fel a vendégeinknek talán kaphatnánk útmutatást az Európa Tanács hivatalos dokumentumaiból is. Ez kicsit más téma, de ez, ez képzelhető szerintem, hogy ez lenne a követendő út. Van a Európa Tanácsnak a dokumentumokhoz való hozzáféréséről van egy útmutatás. Miért ne lehetne ez a kiindulási alap? Azt hiszem, hogy a demokratikus ellenőrzési lehetne hatékony, megfelelő együttműködéssel, vagy koordinációval. Mondom, hogy általában azok a bűncselekmények, amelyek aktiválják ugye a hírszerzési szolgálatokat, eh, átnyúlnak a határokon, tehát több ország is implikálódik a nyomozásban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló portugál parlamentből a felügyeleti bizottság elnöke Fernando Neca, Fernando, tessék. Igen, prezident. Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden. Annak kapcsán, amit a, a spanyol kollega Sánchez említett, a parlament ellenőrzés fontosságáról, tehát a politikai ellenőrzésről. Ez kulcsfontosságú, hiszen a parlamentekben vannak jelen a társadalomban jelenlevő különböző nézetek, meglátások, a szabadság jogokról alkotott nézetek. Éppen ezért a parlament nem hanyagolhatja el a technikai aspektusokat sem. Az ellenőrzést úgy kell megvalósítani, hogy különböző szakértőket, bírókat, jogászokat vonunk be. És így lehet technikai és politikai szempontból is megfelelő választ adni azon kérdésekre, amelyek felmerülnek az információ feldolgozásával és kezelésével kapcsolatban. Köszönöm. Thank you and thank you again. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy betartotta az időt. Strucci képviselő, nagyon röviden, ha lehet. Grazie Presidente, molto brevemente. Volevo un'opinione. Köszönöm, hogy harmadszor is szót kaphattam. Egy, kíváncsi lennék egy véleményre. Nem tudom, hogy a parlamenti szakbizottságoknak önök szerint mennyi a valós hatalma, valós felügyelete. Általában olyan információktól ö, általában ö, nem csak a saját tagállamból ö, érkező ö, adatokat ö, vagy hírszerzési tevékenységeket kell felügyelni, hanem más tagállamokból vagy más országokból származó hírszerzési tevékenységet is. Ezt hogyan, ö, erre milyen szabályozás van, ezt hogyan kell felügyelni? Sokszor ilyen típusú, tehát más országból származó hírszerzési tevékenységről derül ki, hogy nem felel meg a jogszabályoknak. Ez lenne a kérdésem. Köszönöm kollégák, és köszönöm, hogy eh, ilyen fegyelmezetten betartották a hozzászólási időt. Eh, csak azt szeretném elmondani, hogy nézzék meg a, eh, a parlamenti állásfoglalás Holmeyer asszony beszélt a whistleblowing kérdéséről, ne felejtsék el, amikor elfogadtuk ezt az állásfoglalást, akkor ezt támogatták frakción túlmenően, frakciókon átfogóan a kollégák, nagyon érzékeny kérdések vannak ebben, jó lenne, hogyha elolvasnak ezt az állásfoglalást, hogy eddig még nem tették meg. Akkor Cameron úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen! Nagyon sok kérdést kaptam, ennek nagyon örülök, mert ez azt mutatja, hogy nagy érdeklődést mutatnak a kollégák. Az első kérdés a rendőrség, illetve a hírszerző ügynökségek helyzete. Kérem, olvassák el a 2007-es jelentést a Velencei Bizottság részéről. Ez a, be, ez a nemzetbiztonságról szól, ez egy nagyon hosszú vita eredménye. A politikusok azt gondolják, hogy ami a múlt héten történt, ez már régi és, és unalmas, de itt most egy 2007-es jelentésre hívom fel a figyelmet, ezt még mindig érdemes lenne elolvasni, még mindig aktuális. Zsoli asszony, igen, ez egy egyszerű kérdés, amit ön felvetett. A matematika a válasz. Hogyha van egy nagy hírszerzési ügynökség, akkor ezt nem lehet egy aprócska felügyeleti szervvel ellenőrizni. Ez ennyire egyszerű. És hogyha megnézzük az Egyesült Királysági rendszert, ott egy iciri-piciri kis felügyeleti szerv van. Ez a GCHQ-t nagyon kevés emberrel felügyeli. Egy kicsit jobb a helyzet, mint hogyha csak éppen elmennének autóval az épület mellett, hogy megnézzék, hogy az még mindig ott áll-e, de nem sokkal. Még egy dolog felvetődött, és itt van egy kis félreértés abban, amit én mondok, vagy félreértik az üzenetet a parlamenti ellenőrzéssel kapcsolatban itt van egy speciális, a spanyol és a portugál kollégák részéről egy speciális érzékenység a témával kapcsolatban hiszen ők gyakorlatilag harcoltak azért, hogy a parlament működhessen, hogy a demokratikus ellenőrzés megfal, eh, megvalósuljon, és most itt valaki azt mondja, hogy hát a parlament, ne a parlament ellenőrizze, ne a parlament feladat legyen, feladata legyen. Na most én nem ezt mondom, én nem azt mondom, hogy ne a parlament ellenőrizze. Különböző modellek vannak, és minden ország eldönthető, hogy melyik a legjobb módszer. Én csak annyit mondok, hogy nagyon nagy nehézségek vannak azzal kapcsolatban, hogy a stratégiai ellenőrzést, a jelhírszerzés ellenőrzését a parlament végezze. Tehát vannak itt különböző nehézségek, de ezt meg lehet oldani. Mondhatjuk azt, hogy az a jóváhagyást egy hibrid szerv végezze, ahol bírók is ülnek, és korábbi parlamenti képviselők, vagy akár aktív parlamenti képviselők, bár ez egy kicsit furcsa, a politikai pártok jelölhetik a, e, ennek a bizottságnak a tagjait, vagy elszámoltatható lehet a parlament felé, ez a bizottság, hogy ez a németeknél van. Tehát különböző módokon lehet ezt csatolni a parlamenthez. És azt mondták, hogy de hát elfogadunk törvényeket, parlamenti képviselők a nukleáris erőművekről, és a nukleáris erőművekről sem tudunk többet, mint a hírszerzésről. Hát persze, itt így van, meghallgatjuk a szakértőket, meghallgatják a parlamenti képviselők a szakértőket, és utána meghozzák a törvényt. Meghozzák a törvényt a nukleáris erőműről, de nem mennek utána, miután már meghozták a törvényt, nem mennek a helyszínre, és nem ellenőrzik, hogy jól működik-e a nukleáris erőmű, nem nézik meg, hogy van-e ott valami repedés, is, és hogy azzal nincsen valami baj. Hát erről van szó. E, itt egy hibrid parlamenti és szakértői csoportra van szükség, amely később a felügyeletet végzi. Tehát csak a parlament által képviselt demokratikus legitimitást össze kell kötni a szakértelemmel és e, a teljes munkaidős rendelkezésre áll, e, állásra. Én, én egyáltalán nem ellenzem, ellenzem a parlamentek létezését. Aztán a polgárok szembeni kémkedés. Nos, hát a saját polgáraink is jelenthetnek veszélyt a saját országunkra. Ismerjük a külföldi harcosok problémáját. az más országoknak átadott adattömegből a saját polgárunkra való adató, adatokat törölni kell, de ez nem oldja meg azt a problémát, amikor Svédország az amerikaiaknak átadja a az adatokat, olyan adatokat, amelyek esetleg finnekre vagy osztrákokra vonatkoznak. Itt meg kell nézni az Európai Uniós polgárok, vagy más Európai Uniós tagállamból származó polgárok magánélethez való jogát végig kell gondolni komolyan erről a, ezt a kérdést, mielőtt átadjuk az információt. Ami az adatok megkapását illeti másoktól, azt hiszem, hogy itt az a legjobb, hogy ha azt mondjuk, hogy a megadott adatokban csak akkor lehet keresni, hogyha a törvény által meghatározott feltételeknek megfelelnek a szervek, amelyek megkapják az adatot. Nagyon fontos elismerni azt, hogy a külföldieknek is van magánélethez való joguk. Végül pedig azt kérem, hogy a 2015-ös Velencei Bizottsági jelentést is nézzék meg, ez is egy nagyon részletes jelentés. Ez a jelhírszerzéssel foglalkozik, ezt a többi jelentéssel együtt kell megvizsgálni. a felügyelet nem volt elég, és a kiadatási programot is megvizsgáltuk, ez egy borzasztó dolog, hogy ez egyáltalán létezhetett egy demokratikus rendszerben. Ezen a területen a felügyeletet kikerülték. Hogyha megnézik a jelentést, a felügyelet ugyan létezett, de ezt megkerülték politikai nyomásra. És ez volt a problémának a gyökere. És CIA tisztviselők jelentették ezt a, a sajtónak. Tehát voltak kiszivárogtatások. Ami az NSZ-t illeti, a probléma az volt, hogy a jelhírszerzést nem tekintették úgy, mint ami a magánélethez való jogot sérti. A jel, nagy a, a jelhőszerzés nagy része nem magánadatokról szól, hanem prekurzorok ellenőrzése, tömegpusztító fegyverek esetében, biológiai fegyverek esetében, stb. De egyes ilyen adatok bizony negatív hatással lehetnek a magánélethez való jogra. A szenátusi felügyelet nem volt elég jó. Hogyha megnézik, az Egyesült Államokban a parlamenti felügyeletet ez fragmentált, vannak részben nagyon kiváló szakértők, akik kiváló munkát végeznek, de nem annyira hatékony ez a felügyelet, mint ahogy ezt szeretnénk, és ennek különböző okai vannak, a Velencei Bizottság jelentése ezt felsorolja. Tehát ott is a parlamenti felügyelet nem működött olyan jó, mint ahogy működhetett volna. Ez nem jelenti ezt, hogy nem játszik fontos szerepet politikai szinten. A miniszterek elszámoltathatók, de a miniszterek mindig elbújhatnak a, a bizalmasság vagy a titkosság mögött. Köszönöm szépen. Akkor megadom az szót Obermeyer úrnak. Um, and thank you very much for this uh, very enriching. Köszönöm szépen Köszönöm ezt a sok mélyen szántó kérdést. Három dolgot szeretnék kiemelni a válaszban. Elnézést, nem tudok részletesen válaszolni, minden kérdésre, de Cameron null már számos kérdésre kimerítően válaszolt. Nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk a rendőrség, a rendészeti szervek, illetve a hírszerzés közötti együttműködésről határról. Az alapjogi ügynökség jelentése ezt nem fogja részletesen e- elemezni, és ennek megvan a maga oka. Ez a fajta kapcsolat sokszor nem jelenik meg a jogszabályokban. És az sem biztos, hogy a jog egyáltalán szabályozza ezt a kapcsolatot. Ugyanerre a következtetésre juthatunk. A hírszerző szolgálatok közötti kapcsolatban a jogszabályok erre sem, erről sem szólnak, vagy csak nagyon ritkán. Vannak olyan tagállamok, ahol egyértelművé teszik, hogy ezek mindenképpen rendkívül titkos dolgok, amire nem vonatkozik a jogszabály de a tagállami felügyeleti szervnek mindig meg kell adni a lehetőséget, hogy megvizsgálja az információ, megvizsgálja az információt a fogadási oldalról, ahol, hogy ellenőrizzék, hogy az alapjogokat betartották-e. és valószínűleg ilyenkor azt is ellenőrzik másik oldalról, hogy az elküldés előtt, az információ elküldés előtt történt ellenőrzés. Aztán fölmerül a kérdés, hogy a jogszabály mit tesz lehetővé, vagy meddig tart a felügyeleti hatáskör. Nagyon sok EU-s tagállam jogszabálya szól erről, de szerintem az a lényeg, hogy megnézzük a jogszabály szövegét. Egyetértek azzal, hogy rugalmasságra van szükség, hogy a hírszerző szolgálatok el tudják végezni munkájukat. Az előadásomban is beszéltem arról, hogy hogyha elfogadnánk bizonyos meghatározásokat, hogyha tiszta vizet öntenénk a pohárba, az sokat segíteni a dolgon, és pontosabban tudnánk, hogy mit tehetnek meg a hírszerző szolgálatok, és mit nem. Tehát olvassuk el a jogszabályokat, és azokban a tagállamokban, ahol jól megvalósítják ezeket a jogszabályokat, ellenőrizzük, hogy megvalósult-e az egyensúly a rugalmasság és az egyértelműség között. Visszatérnék arra, amit Bigford eh, úr mondott korábban, arról beszélt, hogy a Leander eh, ítélet szintjét elértéke már a tagállamok? Hát szerintem még nem feltétlenül. Ugye még mindig az előzetes eredményeknél tartunk mi az ügynökség részéről, de szerintem nincs meg még a jogszabályokban a szükséges egyértelműség. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Köszönöm, hogy ilyen röviden össze tudta foglalni a mondandóját. Köszönet mindenkinek a részvételét. Köszönöm, hogy ilyen jól elindult ez a kétnapos konferencia. Néhány bejelentésem lenne. 14.30-kor folytatjuk az ülést. A mai workshopokat a Chatham House szabály esetében úgy fogjuk végrehajtani, hogy, ezek zá- hogy ez egy zárt ülés lesz, és így mindenki szabadon elmondhatja a véleményét. A delegációkat kísérőknek is azt mondom, hogy ők is eljöhetnek arra az ülésre, amit 14-től 14.30-ig tartunk a Jan 4 1 teremben. Tehát ez egy külön ülés, önöknek szerveztük, 14 órától fél háromig tart ez. Hogyha ezzel kapcsolatban még valamire kíváncsiak, akkor kérem kérdezzék meg a titkárságot. Akkor egyébként a tagállami hírszerző szolgálatok európai, tagállami hírszerző szolgálatokat felügyelő európai hálózatának a prezentációt hallgatjuk meg. Akkor 14.30-kor Folytatjuk, addig mindenkinek kellemes ebédszünetet, mindenki legyen itt 14.30-kor, és megköszönöm mindenkinek ezt a kiváló délelőtti ülést, és mondom, 14.30-tól a Chatham House szabályi folytatjuk.